at the beginning okay. running out of time. Yeah, so. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. just uh, five. Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük akkor a mai ülésünket. Szeretném üdvözölni a biztos jelöltet, Gabriel asszonyt, aki az Európai Parlament tagja volt az elmúlt nyolc évben, ahogy azt önök is tudják. Május 16-án Juncker elnök tájékoztatott bennünket az Európai Parlamentben arról, hogy Maria Gabrielt biztosnak jelelte a digitális társadalomért illetékes biztosként, Eh, amely portfólió korábban is létezett, és eh, ezen a területen nekünk a Kulturális és Oktatási Bizottsággal vannak eh, közös hatásköreink, és éppen ezért üdvözlöm is Kamerevert asszonyt. Mi fogjuk most társelnökökként levezetni ezt az ülést. Mindkét bizottságnak a tagjait üdvözlöm, mindkét bizottság tagjai itt vannak, és Szeretnénk, hogyha egyenlő lenne a két bizottság szerepe ezen a meghallgatáson. Mi az egész tárcáért, az egész területért érezünk felelősséget. A Juri, a belső piaci, illetve a szabadságjogi bizottságok is részt vesznek az ülésen, mint társult bizottságok, az ő tagjaikat is üdvözlöm. Az elején tennék néhány fontos megjegyzést. A biztosok jóváhagyásával kapcsolatos útmutatásra hivatkozva elmondom, hogy egy meghallgatás van erre hívják, hívja meg az Európai Parlament illetékes bizottsága, vagy bizottságai a jelöltet, ebben az esetben két bizottság hívta meg. Az előzetesen leadott írásbeli kérdésekre a jelölt válaszolt. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem, hogy csendesedjenek el. You've got uh, the answers of the... Tehát megkapták a biztos jelölt válaszait, illetve a, az életrajzát és a pénzügyi érdekeltségeinek nyilatkozatát, valamint egy levelet küldött a Juri, tehát a jogi szakbizottság is arról, hogy összeegyeztethetőek-e a biztos jelölt pénzügyi érdekei a betöltendő pozícióval. E, akkor most nézzük az eljárásokat. Az eljárást 15 percre kap szót a biztos asszony, majd ezt követően, illetve az ülés végén újabb 5 percre kap lehetőséget összefüggő 5 percre, hogy összefoglalja, amit mondani szeretne, szeretett volna. A 15 perces bemutatkozó beszélgetés, illetve beszéd után 25 képviselő tehet fel kérdést, ezeket két részre osztjuk ezeket a kérdéseket. A vitát pingpong elven fogjuk lefolytatni. Nem tudom, hogy ez -e a tényleges neve ennek a kérdezfelelek felelek módszernek, megközelítésnek, tehát összesen 5 perc egy kérdés a válaszsal együtt, 25 x 5 percről van tehát szó, és kérem, hogy minden egyes kérdező ennek legyen tudatában a kérdés, egy perc lehet, ezt követi egy két perces válasz, majd van lehetőség egy egyperces visszakérdezésre, mégpedig ugyanez a kollega teheti fel a kérdést, aki az első kérdést feltette, e, és erre megint egy perces választ adhat a biztos jelölt. Tehát egy perces kérdés, két perces válasz, majd, ha a képviselő úgy gondolja, hogy lenne egy további kérdése, akkor egy perc alatt azt megfogalmazhatja, és arra a biztos asszony, biztos jelölt asszony újabb egy percben válaszolhat mindkét levezető elnök nevében mondom, hogy oda fogunk figyelni az időre, és nagyon szigorúak leszünk, mert eh, be kell fejeznünk a meghallgatást három óra alatt. A rendelkezésre álló hozzászólási időt pedig kérem, hogy megfelelően használjuk fel, 23 nyelven van ma tolmácsolás, tehát mindenki akár a saját anyanyelvén is kérdezhet, és tudniuk kell, hogy amit mondanak, azt tolmácsolni fogják. Tehát ezért kérem, ne gyorsan felolvasott szöveget kérdezzenek, illetve ne, a kérdés ne egy gyorsan felolvasott szöveg legyen. A, az ülést egyébként közvetítjük az interneten, és később is hozzáférhető lesz. Emellett felvétel is készül. Kamerevelt asszonynak adnám most meg a szót. Ja, Köszönöm szépen, Húzek úr. Azt is köszönöm, hogy a mai meghallgatásnak a levezetését ilyen egyértelműen és világosan ismertette számunkra. A Kulturális Bizottság nevében is szeretném a biztos jelölt asszony, Gabriel asszonyt köszönteni. Tudják, hogy a Kultúráért és Oktatásért Illetékes Bizottság az audiovizuális politikával, valamint az információ társadalom kulturális és pedagógiai aspektusaival is foglalkozik, és illetékes a kulturális, mediális és nyelvi sokszínűség fenntartásáért az Európai Unióban és ez az ön számára kijelölt portfólió szempontjából, az audiovizuális és kreatív ágazat szempontjából különösen fontos. Ugyanakkor a digitális korszak nagyon komoly kihívások elé is állít bennünket, biztos jelöltként. Ön, tisztelt Gábriel asszony, minden bizonyal megérti, hogy a jövőbeli fejleményeket szoros figyelemmel követjük, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a gazdasági, technikai és kereskedelmi szükségletek, valamint a kulturális és kreatív tartalmak biztonsága, biztosítása közti egyensúlyt szeretnénk biztosítani. Az önnek írásban elküldött válaszainkra adott, kérdéseinkre adott válaszait köszönjük, és reméljük, hogy az elkövetkezendő három óra során ezen politikai szakterületekről megismerjük a részletesebb nézeteit és ehm, bízom abban, hogy a kulcsfontosságú kérdésekre választ kapunk, és eh, nagy érdeklődéssel várom az eszmecserét, és eh, visszaadnám a szót eh, a levezető elnöknek, Buzek úrnak. Köszönöm szépen, én fogom vezetni az ülés első részét, ami gyakorlatilag a kérdések felét illeti, majd érinti, és Kamerévert asszony a további kérdések meghallgatása során fogja levezetni ezt az ülést. A Kulturális és Oktatási Bizottság elnökének köszönöm az elmondottakat. Az ITRE bizottság az információs társadalomért, a kommunikációs szolgáltatásokért, valamint a transeurópai hálózatok létrehozásáért is illetékes. Most pedig kezdjük el az eszmecserét. Ahogyan említettem már, szeretném megadni a szót a biztos jelölt asszonynak, hogy 15 percben ismertesse nézeteit, parancsoljon önni a szó. Благодаря, господин председател Бузек. Благодаря, госпожо председател. Köszönöm, elnök úr, Buzek eh, úr, eh, elnök asszony, Boszholyt asszony, a belső piaci bizottság elnöke Szobda úr, a jogi bizottság elnöke, Morales úr pedig a polgári jogi igazságügyi belügyi bizottság elnöke, koordinátorok és képviselő urak és hölgyek, tisztelt kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy kijelölt biztosként a digitális társadalom és digitális gazdaság témában beszélhetek önökkel. Remélem, hogy konstruktív vita lesz arról, hogy hogyan lehet előmozdítani együtt az egységes digitális piacot annak érdekében, hogy versenyképesebb és befogadóbb Európánk legyen, eh, kézzelfogható eredményeket adva a polgároknak, közösen teljesítve a közösen kitűzött eh, célokat. Én úgy gondolom, hogy eh, lesznek olyan további közös ötleteink, amelyek révén elérhetjük azokat az ambiciózus célokat, amelyeket a Juncker Bizottság meghatározott, teljesen kihasználva a digitális gazdaság nyújtotta lehetőségeket az európai gazdaság javára. Először is szeretném a hálámat kifejezni a bolgár kormánynak a bizalmáért. E, ez a bizalom kellett ahhoz, hogy itt lehessek önök előtt. Szeretném megköszönni emellett az Európai Parlament képviselőinek azt a támogatást, amelyet az elmúlt években nekem adtak. E, az önöknek hála, hogy itt lehetek most. Önök előtt ülök most, és kérem a bizalmukat és szeretném, hogyha támogatnának az új feladataim ellátása során. Köszöntöm és köszönöm a bizalmat a többi biztosnak is, akikkel, akik közül sokkal együttműködtünk eddig is, vagy együttműködtem eddig is, és a tanács képviselőinek is köszönöm, a támogatást. Ott is részt vettem háromoldalú megbeszéléseken, triológusokon, amikor is a közös ügyeinket együtt próbáltuk eh, rendezni. Köszönöm az európai polgároknak eh, a támogatását eh, és a bizalmát az eddigi politikai küzdelmeimben. Tisztelt képviselők, itt ülve most biztos jelöltként nagy megtiszteltetést érzek, ugyanakkor egy nagy kihívást is. Ez egy kihívás számomra, hogy együtt dolgozzunk, és erősítsük az Európai Uniót belül, és az unión kívül is. Azt remélem, hogy minden kérdésükre fogok tudni válaszolni, hogy a jövőben is együtt tudunk működni és meg tudjuk, be, és a, a digitális piaccal kapcsolatos ügyekbe be tudjuk vonni a polgárokat. A digitális egységes piac létrehozása az egyik legnagyobb feladat előttünk, és én nagy elhatározással akarom a célokat elérni. A tapasztalataimat felhasználom, például kutatói tapasztalataimat Eh, amelyeket szereztem, eh, illetve munkamódszereket, eh, a megoldásokat keresve. Ez a tapasztalat számomra lehetővé tette, hogy mennyi, megértsem, mennyire fontos a kutatás támogatása, a, beleértve az anyagi támogatást is, az adatok nyilvánosságra hozatala, hozzáférhetővé tétele, és a hozzáférhetőség által annak elérése, hogy a tudományos kutatás élmezőnyébe tartozzunk. Politikai döntéshozóként nekünk feladatunk döntéseket hozni, és én pedig az eszközöket kívánom ehhez biztosítani. Hadd mondjak egy másik éldát is, mert fontosnak tartom. nagyon konkrét példákkal e, meggyőződtem arról, hogy együtt tudunk eredményeket elérni. Ez volt a bolgár kapvita kapcsán is a tapasztalatom. 2011-ben, amikor megválasztottak fiatal képviselővé, találkoztam a közös agrárpolitika iránt szkeptikus képviselőkkel, akik nem vettek részt a politika kialakításában, de a, az érvekkel, az együttes párbeszéddel tudjuk elérni azt, hogy meglegyenek védve a az gazdálkodók érdekeje 2014-20-as időszakban is. Ebből a tapasztalatból Ebből a tapasztalatból merítve a dialógus, a nyitás és az együttműködés a célom, ez tehát a módszerem. Nézzük, hogy mi a misszió. Juncker elnök úr meghatározta a missziómat eléggé egyértelműen. Olyan európai politikák létrehozásában kell segítenem, amelyek segítik az egységes digitális piac létrehozását. És hogy ezt hogyan érjük el? Csapatmunkával, csak csapatmunkával, ANSZÉP alelnökkel közösen, illetve a bizottsági projektcsapattal, az Európai Parlament tagjaival közösen érhetjük el, illetve a tanács tagjaival közösen érhetjük el ezt a, ezt a célt. Ez a feladatunk tehát, hogy olyan környezetet hozzunk létre, amely lehetővé teszi minden európai állampolgár számára, hogy kiaknázzák azt a lehetőséget, amely a digitális technológiában rejlik. Ez a technológia nem ismer határokat. A egységes piac stratégiá, digitális piac stratégiának elindítása után milyen ö, tapasztalatokat vonhatunk le? Jelentős munkát végeztek elődeim, Öttinger biztos úr, illetve Ansip alelnök úr. Nézzük, hogy ö, hogyan alakult ez a stratégia, Fél időben vagyunk, és valóban még hosszú az út előttünk. Nagyon fontos témák vannak, amelyeket még meg kell vizsgálnunk, például a kiberbiztonság, a növekedés, a munkahelyteremtés, a kultúra, a fiatalság kérdése, a platformok kialakítása, a ipar digitalizációja, a összekapcsolás, a interkonnektivitás többek között, ezek mind rendkívül fontos témák mert a digitális piac szerteágozó. A legfontosabb kihívás a társadalom és a gazdaság számára a digitális piac, hiszen senki nem kerülheti meg ezt az ágazatot, minden társadalmi részt érint a digitális környezet nézzük, hogy milyen további hozzáadott értéket tudunk képviselni. Ez nem más, mint a kompromisszum és a sokszínűség. Ez az, ami gazdag tapasztalatra ad lehetőséget. Az Európai Parlament kiváló példa arra, hogy megnézzük, hogyan is működik a gondolatok laboratóriuma, mit jelent a kompromisszum, mit jelent a diverzitás. Most Európában tisztán látjuk, hogy különböző érdekek érvényesülnek minden szinten. Csak a kompromisszum által léphetünk előre. Nyitottnak kell lenni, párbeszédet kell folytatni, és így kívánom a biztosi tevékenységemet elvégezni. És hogy ketyege az óra, igen, ketyeg az óra. A két éves mandátum nagyon rövid, és eh, ezt teljesen tisztán látom. Mi tehát a kulcs szó? Mi a prioritás? A prioritás számomra az, hogy biztosítsam a politikák megvalósítását, a kezdeményezések realizálását. Azokra gondolok, amely kezdeményezéseket már meghoztunk. Ezen kívül újakat kell kialakítani, együtt fogok működni a biztosokkal, az Európai Parlamenttel, a tanácssal és minden érdekelt féllel nyitott, átlátható formában, annak érdekében, hogy inkluzív konszenzusra jussunk, amennyiben ez lehetséges. A digitális transformáció milyen mértékű? Jelentős mértékű. Óriási lehetőséget nyújt ez az emberek számára, de ezen kívül segít abban, hogy a legnagyobb kihívásoknak megfeleljünk. A biztonság, a növekedés, a szegénység, az egyenlőtlenség és az éghajlatváltozás. Ennyi? Ez minden? A transformáció sebessége és mértéke óriási kihívásokat támaszt. Forradalom előtt állunk, meg kell néznünk, hogy hogyan állunk szembe például a munkahelyek elveszítésével, illetve mi a helyzet azokkal a cégekkel, amelyeknek üzleti modellje megkérdőjeleződik egyenlő esélyeket biztosítunk a férfiak és a nők számára a digitális képzésben, illetve a bérekben? Hogyan lehet a közszolgáltatásokat hatékonyan digitalizálni? Gondolok itt az egészségre, a kormányzásra, a közlekedésre. De hogyan lehet elérni azt, hogy hatékonyabb eredményeket produkáljunk? És hogy mi az utat, úti tervem? Az úti tervem, mert azt fogja irányítani, hogy sikeresen megvalósítsuk a 2015 óta elfogadott eszközöket, amelyek egyértelműen benne vannak a félidős áttekintésben. Ezek a roaming díj eltörlése, a tartalom hordozhatósága az Európai Unióban, illetve a nagysebességű szélessávú összekapcsolás kialakítása, valamint a Wi-Fi 4 EU kezdeményezés a marakesi szerződés értelmében. Nagy jelentőséget tanít, tanúsítok a politikák szoci, szociális aspektusainak. Célom az, hogy jobb koherenciát alakítsunk ki a belső és a külső politikák között. Politikai megállapodásra törekszem az elektronikus hírközlési kódex, a copyright reformja, az audiovizuális médiaszolgáltatások és az indokolatlan geoblocking témájában. Új célzott kezdeményezéseket fogok javasolni a kiberbiztonság témájában, kezdve azzal, hogy felülvizsgáljuk az európai stratégiát, és javaslatokat fogok előterjeszteni további kiberbiztonsági standardokkal kapcsolatos kezdeményezésekre vonatkozóan. Ide tartozik a szabványosítás és a címkézés. Az adatok biztonságát szavatolnunk kell, és garantálnunk kell egyidejűleg, hogy az adatok áramlása az Európai Unión belül szabadon működjön. Dolgozni fogok, hogy előbbre vigyünk olyan dossziékat, mint a platformok, vagy az ilyen platformokon működő vállalatok, a nem személyes adatokhoz való hozzáférés, valamint a nyilvános adatok hozzáférése terén nagy jelentőséget fogok tulajdonítani a digitális átalakulással kapcsolatos kihívásoknak, amelyek az európai társadalmat és a szociális modellt érintik dolgozni fogok azért, hogy az Európai Unió versenyképes legyen és vezető szerepet töltsön be a nagy adathalmazok, a szuperkomputerek és a mesterséges intelligencia terén, és arra törekszem, hogy a lehető legjobb egyensúlyt érjük el az állampolgárok, a vállalkozások, illetve az érintett felek különböző érdekei között, hogy mindenki maximálisan élvezhesse a digitális innovációban rejlő lehetőségeket. A technológia átalakítja az életünket, azt, hogy hogyan tanulunk, hogyan utazunk és hogyan dolgozunk. De csak egy úton indulhatunk el, nem kerülhetjük meg az egységesítést, együtt kell dolgoznunk a közös céljaink elérése érdekében, az Európa jövője és az értékeink jövője érdekében. a biztos jelölt, a biztos, most biztos jelöltként jelen voltam a korábbi biztos meghallgatásán. Nagyon köszönöm önöknek a kérdéseket, és nagy érdeklődéssel fogom hallgatni önöket, és remélem, hogy megfelelek az elvárásaiknak. Szeretném még egyszer megismételni, hogy az önök kérdéseit, illetve a megfogalmazott prioritásaikat szeretném figyelembe venni a portfólióm Um, a kapcsolatos feladatok ellátása során. A jelenlegi lendületet szeretném felhasználni ahhoz, hogy hozzájáruljak a projekthez, és uh, kiteljesítsük a digitális egységes piacot. Ezt csak az önök támogatásával fogom tudni elérni, valamint uh, a főigazgatóságnál dolgozó szakértők eh, támogatásával. Az átláthatóság és a párbeszéd szellemében, és eh, úgy, hogy közösen dolgozunk a közös céljainkért, az európai állampolgárok érdekeinek eh, védelmért. Um, Köszönöm szépen, most pedig térjünk át a hozzászólók meghallgatására. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy egy plusz két perc áll rendelkezésre, és amennyiben az Európai Parlament képviselőjeként úgy döntenek, egy további kérdést tehetnek fel egy percben, amelyre egy percben kapnak választ. Tehát öt perc áll összesen rendelkezésre. Először Pilar de Castillo következik. Köszönöm, elnök úr. Kedves biztos jelölt, Szeretném elmondani, hogy nagy kiváltság volt számunkra, hogy ennek a parlamentnek tagja volt az elmúlt nyolc év során. Tudja, hogy az ITRE szakbizottság az iparral foglalkozik, a telekom ágazattal, az energiapiacsal, kutatással és a kapcsolódó ágazatokkal, valamint a digitális ágazattal is foglalkozik. Azt szeretném kérdezni, hogy ami az EU iparák, ami az EU iparágazat digitalizációját illeti, hogyan szeretné biztosítani, hogy az összes vállalat, beértve a KKV-kat, hozzáférjenek a digitális technológiákhoz? Two minutes for answer. Két percben kérjük a választ. Merci beaucoup, Madame del Castillo. Köszönöm, del Castillo asszony, ezt a kérdést, amivel már is elérkezünk az egyik legfontosabb problémához itt Európában. 2016 áprilisában valóban elfogadtuk ezt a stratégiai közleményt, amely a digitális stratégiáról szólt. Butikofer úr jelentése a közelmúltban szintén el lett fogadva az Európai Parlamentben. A tét elég egyértelmű ma. A Európának vannak sikerei, és ehhez, hogy fenntartsa a sikereket, befektetésekre van szükség, hogy újra vezető lehessen. Tehát be kell fektetni a különböző digitális ágazatokba azért, hogy a jövőben is kialakulhassanak európai bajnokok, akik világszinten kulcs szerepet játszanak. Ezért is fogom kezdeni azzal, hogy ott tartom, az élén a napirendnek ezt a témát. Az európai platform, ipari platform megalakítását fontosnak szükség van a beruházásokra, az eszközökre. Második dolog, 500 millió euró áll rendelkezésre az ipar digitalizálására digitális innovációs habok központok létrehozására, és 150 ilyen központ létezik Európában. Ezekre kell koncentrálnunk, hogy ezek minden országot, minden országnak haszna legyen ezekből, és a KKV-k is tudják ezeket használni, mert Ezeknek van meg a tudásuk, a lehetőségük, az innovációs lehetőségük, hogy büszkék lehessünk az iparra. Yes, of course, for you one minute, yeah. Okay, yes. Köszönöm, igen, van egy további kérdése? Ami az EU gazdaságának digitalizációját illeti, tudja, hogy az összekapcsoltság egy nagyon fontos kezdeményezés, egy aspektus. A Wi-Fi for You és hát az öt éves cselekvési terv is, amelyet az közelmúltban fogadtunk el, hogyan fog hozzájárulni ehhez az európai gazdaság digitalizációjához? Köszönöm, most kérjük a választ. E a Wifi EU ez egy szimbolikus kezdeményezés, hiszen az ipar digitalizációja által meg akarjuk találni a katalizátorokat. Egy olyan szolgáltatást szeretnénk nyújtani, amely keretében automatikusan kapcsolódhatunk a rendszerhez, és ezáltal megfelelő szolgáltatásokat nyújthatunk. A konnektivitás tehát a lényeg. A Wi-Fi for EU a PPP-k előtt nyitja meg a kapukat, illetve a KKV-k előtt, és ebben az állami szféra fontos szerepet játszunk, játszik. Thank you very much, madam. Mr. Köszönöm szépen, Dan Nika következik most. Köszönöm elnök úr, és köszöntöm a biztos jelölt asszonyt is. Biztos jelöltként ön figyelembe venni azt, hogy az EU-n belüli hívásokra vonatkozóan eltörli a díjakat, ahogyan az a roamingnál megtörtént. Hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a vállalatok nem élnek vissza a helyzetükkel, és nem emelik az árakat, hogy kompenzálják a roaming díjak eltörlését. És addig is a bizottság hogyan kíván koordinált, hatékony javaslatokat előterjeszteni, hogy fellépjen a kockázatokkal szemben, vagy a kibertámadásokkal szemben, hiszen ennek van egy biztonsági aspektusa is. A digitális gazdaságért és társadalomért illetékes biztosként hogyan szeretné előmozdítani a fokozottabb EU integrációt ezen a területen? Köszönöm szépen. Három kérdés. Most kérjük a választ két percben. Merci beaucoup, Monsieur Danti, pour... Köszönjük, Danti úr, ezt a két fontos kérdést. Az elvekben egyetértünk. Telefonhívásokra kapcsolatban számomra a, ha, fontos az, hogy a hagyományos hívások száma csökken, az alternatív szolgáltatókon keresztül növekszik. A kommunikációs kódexben a bizottság azt javasolja, és szerintem ez lesz majd a probléma a megoldása, az univerzális szolgáltatás. Az univerzális szolgáltatáson keresztül lesz biztosítva az a rendelkezésre állás, illetve választási lehetőség, amelyeket a polgárok akadnak, akarnak, eh, és így működhetnek az over-the-top szolgáltatások a jövőben is. Sur les services traditionnels. És jelenleg tudom, hogy a parlamentben vannak módosítók, ez, eh, ez erről a bizottság is tud, eh, Számunkra az univerzális szolgáltatás lehet a megoldás, amely a tagállamok számára kötelezővé teszi, hogy megfizethető áron álljanak rendelkezésre a szolgáltatások. Számomra ez nagyon fontos. Ami a kibertámadásokat illeti, arról csak tényleg pár szót, de ez egy nagyon fontos kihívás, nem csak az ipart fenyegeti, hanem az intézményeinket és a demokráciát is ez a fenyegetés. Voltak saját tapasztalataink is, és azt mutatja, hogy a kritikus infrastruktúrát elsőként kell felkészíteni, nagyobb együttműködésre van szükség. Konkrét intézkedésekre, a termékek címkézésére, tanúsítványozására, és jobb operatív együttműködésre a tagállamok között. És itt akkor be is hagyom. Köszönöm szépen. biztos jelölt, ami az e-privacy-t illeti, ön szerint a piaci szereplőknek lesz elég idejük ahhoz, hogy szinkronizált szoftvert dolgozzanak ki, ahhoz, hogy megfeleljenek az e-privacy jogszabályban foglalt követelményeknek és úgy gondolja, hogy ezt a programot el kellene halasztani. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, tehát hálás lennék, ha ezt meg tudná válaszolni. And now it's time for, for the answer. Merci. Köszönöm, és akkor nézzük a választ. Köszönöm, nagyon fontos volt ez a kérdés. Szeretném ö, megismételni, hogy milyen elv van a háttérben, tehát mi áll az e-privacy hátterében. Nagyobb mértékű koherenciára van szükség. Meg kell védeni a személyes adagok, adatokat a Karta 8-as cikke értelmében, illetve van az e-privacy rendelet, ami a bizalmasságra teszi a hangsúlyt, a, a kommunikáció tilalmát írja elő. Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy ezen kérdéseket még át kell beszélnünk, a bizottság ezt kívánja megtenni. Nem szeretném szem elől téveszteni a célkitűzésünket. Ma az európai állampolgárok kifejezték aggodalmukat a biztonság miatt, illetve amiatt, hogy az eszközeiket ellenőrzik, valamint az adatvédelem miatt. És itt lejárt az időm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Ebzen Tozanovski kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretnék gratulálni a jelöléséhez, és eh, szeretnék gratulálni önnek ahhoz a tapasztalatához is, amelyet parlamenti képviselőként eh, szerzett, abban a témában, amely előtt ingerül foglalkozott. A berek eh, témájával dolgozom, és eh, a berekkel kapcsolatos kompromisszumnak arra kellene törekednie, hogy eh, a berek testület kettős struktúráját erősítse, és a, tanár, a tanács szeretné a státuszkvót fenntartani. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy kész-e szembenézni azzal a tényel, hogy önnek meg kell változtatnia az ügynökségre vonatkozó bizottsági javaslatot. Köszönöm szépen, kolléga, és most a biztos jelölt asszonyan szó. Mondjuk Tosanovszki úr ezt a kérdést, amely közel áll az ön szívéhez, mert tudjuk, hogy ön a raportőr. Én tudok én tudomással vagyok arról, hogy további vitákra van szükség, mert eltérőek az álláspontok a különböző intézmények között. Számomra az a fontos, hogy ne veszítsük szem elől a célt. A berek az fontos a koherencia szempontjából, egy európai jövőkép meghatározása szempontjából, Eh, hogy tudjuk, hogy eh, ebben a szektorban, ebben az ágazatban hogyan érhetjük el a közös célokat, a lehető legstruktúráltabb módon teljesen nyilvánvaló, hogy eh, a berek ebben fontos szerepet játszik, a netsemlegességben vagy a roamingban is ezt tette. Tudomással vagyunk a duális szerkezetéről, amikor nézzük az office, tehát az irodát, akkor ez a legkisebb eh, hivatal, a legkisebb eh, ügynökség az EU-n e-, e belül 28 embert foglalkoztat. Tudjuk ugyanakkor, hogy eh, ez egy nagy feladatkörrel ellátott ügynökség. Fontos tehát, hogy ezek a strukturális kérdések megoldódjanak, tehát a bereknek az igazgatói tanácsa hozzá legyen igazítva a feladatok méretéhez, és ebben a tanácssal és a parlamenttel együtt kell eh, működnünk, megtalálni a közös pontokat, mert eh, az világos, hogy mindenki előre akar lépni. Nyilván, majd a saját tempónkba tesszük ezt, Nincs azonban sok idő, mindenkinek meg kell tennie a saját dolgát. Ez tehát az én eh, válaszom, és számíthatnak rám. Köszönöm szépen. Szeretne egy eh, további kérdést feltenni? Parancsoljon. Köszönöm szépen az átfogó választ. azt arra szeretnék mindössze utalni, hogy van egy etikai kódex a berekre vonatkozóan. Ön a spektrum odaítélésről, a sávszélesség odaítéléséről hogyan vélekedik, hiszen a koordináció európai szinten szükséges lesz, talán egyfajta harmonizáció is, minden esetre a hatáskörök egy részét a tagállami szabályozók kezében kell tartani, hiszen a távközlés fogja meghatározni az Európai Unió egészének versenyképességét. Köszönöm szépen. És most a biztos jelölt asszony a szó. Egy percem van, ami a spektrumot illeti. Ezt a 5G-hez, illetve a konnektivitáshoz kapcsolnám, hiszen az 5G lehetőséget biztosít számunkra, hogy előre törjünk. Nagyon jól tudom, hogy a, hogyha a spektrum kiosztásáról beszélünk, akkor a, láthatjuk, hogy a bizottság, a tanács és a parlament különböző állásponton van. Szerintem döntenünk kell, döntenünk kell, és minél gyorsabban előre kell lépnünk, ez kell, hogy legyen a célkitűzésünk. Hogyha Európa szinten nagyobb erőfeszítést kell tennünk, akkor nem szabad szem elől téveszteni, hogy ez a lehetőségünk számunkra, tehát ebbe az irányba kell elmozdulni. Látom, hogy a tanács milyen véleményen van, és a különböző tagállamok milyen véleményen vannak a spektrum kiosztását, illetően szerintem európai szinten össze kell fognunk, és előre kell lépnünk. Köszönöm. Köszönöm és a következő öt percben Kaja Kalasz képviselő teszi fel a kérdését. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt hogy itt vagyok. A siker titka a digitális gazdaságban, valamint a digitális társadalomban a bizalom, tehát ha a felhasználók bizalmát elveszítjük, ezt nagyon nehéz visszaszerezni. Ugyanakkor egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a nemzeti kormányok arról beszélnek, hogy a kommunikáció titkosítását megtörik, mert így akarnak a terrorizmusra szemben hatékonyabban küzdeni. Ön fontosnak tartja-e a titkosítás megőrzését annak érdekében, hogy a fogyasztók bizalmát megőrizhessük, mert biztosak lehetnek abban, hogy a kommunikáció biztonságos. Köszönöm a kérdést, most pedig a biztos jelölt válaszát hallgatjuk meg. A lehető legegyszerűbben fogok erre válaszolni ma. Fontos, hogy garantálja a biztonságot a kódolás a backdoor nélkül. Tehát vannak tagállami kezdeményezések, akik, amelyek visszakarják kódolni a titkosítást. Látjuk az eredményeit ennek a polgárok biztonsága és bizalma a következménye bizonyos intézkedéseknek. Ez egy olyan elv, amelyben én a korábbi menetirányt akarom folytatni. Okay, thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. Kralesz asszony, egy további kérdésem volna Szó esik arról is, hogy a titkosításhoz jogi hozzáférés biztosítsunk, de technikailag ez nem lehetséges. Tehát ön megerősíti, hogy ilyenfajta jogi hozzáférés nem biztosítunk? Thank you. And now I would like to ask Madame Commissioner. Most pedig a biztos jelölt hogy kérném, hogy adjon választ erre a kérdésre. A jogi hozzáférést azt csak nagyon szigorú körülmények között lehet elképzelni, ahogy azt a jogszabályok megengedik, és nyilván csak a nemzeti eh, biztonsági szolgálatok tehetik ezt meg szigorú keretek között. Egyfelől kell az, hogy összhangban legyünk a többi jogszabályjal, másrészt pedig az elv mellett is ki kell tartani fontos ez, mert meg akarjuk adni az intézményeknek a lehetőséget, hogy előre lépjenek, de oda is kell figyelni arra, hogy ezek az eszközök ne legyenek kihasználva mások által más nem pozitív célokra, tehát olyan célokra, amelyek eltérnek attól, amire mi gondoltunk. Köszönöm szépen. A következő öt perces szlótban Mariza Matias képviselő teszi fel a kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok baloldalon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt eh, biztos jelölt asszony, először is eh, személyesen szeretném megjegyezni, hogy eh, nagy öröm volt számomra együtt dolgozni önnel itt a parlamentben. A levelében, illetve a kérdéseinkre feltett válaszában azt említette, hogy lehetséges új jogalkotási kezdeményezéseket tenni, például az online platformok témájában, valamint az platformokban résztvevő vállalatok témájában. Ez olyan, mint egyfajta elefánt, itt hiszen az embereket, az állampolgárokat az Airbnb és eh, az Uber és egyéb eh, platformok eh, foglalkoztatják, ezek fontosak, ezért ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni öntől, hogy milyen szabályozást tervez, illetve milyen szabályozási modellt helyez kilátásba, hiszen számos modell létezik, különböző szabályozási modellek vannak, ugye a nyújtott szolgáltatások. Mit tervez ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a biztos jelölt asszonynak. Köszönöm szépen, Mátyász asszony, és köszönöm, hogy a emlékezett a közös munkánkra. Valóban ezek a platformok nagyon elé, eltérőek, ezt a diverzitást meg kell őrizni, hiszen ez az innováció és a kreativitás formája, illetve forrása. A jelenlegi gazdasági kontextusban fontos szerepet töltenek be. Ugyanakkor eh, egy példát is mondott arra, hogy mit kell tennünk akkor, hogyha probléma merül föl. Orvosolni kell a problémát. Ami a platformokat illeti a bizottság elég egyszer, egyértelműen fogalmazott, nem akar túlszabályozást, azonban, hogyha probléma merül föl, akkor kiigazításra van szükség. Ezért kezdeményezést tettünk a nem igazságos platformok gyakorlatát illetően, illetve az ezeket működtetőket illetően. A DJ Competition végezte el ezt a tanulmányt, és azt látjuk, hogy hogyha hirtelen egyik napról a másikra nem férnek hozzá a forrásokhoz, akkor főleg a KKV, a, a kis és középvállalkozások ö, számára lesz ez hátrányos. Nézzük, hogy mit javaslunk. Nos, a mindenképpen tiszteletben kell tartani a versenyre vonatkozó törvényeket, hiszen itt most két terület határán vagyunk. Azt gondolom, hogy a nem igazságos versenygyakorlatot nem szabad engedélyezni. Egyértelműen látni kell, hogy egy olyan szabályozási hátteret szeretnénk, amely a legjobb körülményeket biztosítja mindenki számára, de a szabályozás által orvosolni tudja a problémákat. Ez azonban nem érinti a szabadságot, azért, hogy teret adjunk a kreativitásnak, illetve az innovációnak ezen nagyon is erőteljes új vállalkozási formák előtt. Köszönöm szépen. Megint csak az online platform, az internetes platformok kapcsán utalt egy nagyon fontos kérdésre, ez pedig a szólás szabadság, és ez összefüggésben áll a vállalatokkal, illetve az állampolgárok különböző lehetőségeivel, hogy hogyan járjanak el az online platformokkal, és a szólás szabadság, valamint a cenzúra között közötti ellentmondásra hívnám itt fel a figyelmet, ugyanis amikor ezeken a platformokon például agresszív vagy illegális tartalmak jelennek meg, állandó vita bontakozik ki azzal kapcsolatban, hogy hol ér véget a szólásszabadság, és hol kezdődik a cenzúra. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban, ahogyan ha már a szólásszabadságot említette, van-e egy elképzelés arról, hogy hogyan kezeljük ezeket a vitás kérdéseket? Köszönöm szépen. És most a biztos jelölt asszonyt kérném, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, Matthias asszony, ezt a második kérdést. Igen, a leginnovatívabb eszközökről beszélünk, ami a szólásszabadságot illeti, tehát ezeknek a platformoknak megvan a maguk szerepe. A tartalmak nagy része legális, de valóban elköteleztük magunkat, hogy együttműködjünk ezekkel a, a platformokkal, annak érdekében, hogy az illegális tartalmakat törölhet, törölhessük a lehető leggyorsabb formában. És ennek hátterében a terrorizmus, illetve a biztonsági kérdések állnak. Azt gondolom, hogy már most is van egy jogalkotási eszközünk, az e-commerce, amely megosztott felelősséget ír elő, ugyanakkor önkéntes intézkedéseket is ki kell dolgoznunk, amelyek eredményeket ö, produkálhatnak. A négy platform, a Facebook, a Microsoft, a Twitter és a Viber aláírtak egy ilyen együttműködést, amely amely segíthet abban, hogy az illegális tartalmakat száz százalékban eltörölhessék, tehát ebbe az irányba kell haladnunk. Next. Köszönöm szépen a választ, és most Helga Trüppel kap szót. Itt vagyok. Az úgynevezett value gap kérdésére szeretnék kitérni. Az online platformok, ahová tartalmakat töltenek fel, ezek kreatív tartalmakat terjesztenek, és sok esetben itt szerzői jog által védett tartalmakról van szó. Ön biztosként támogatja azt, hogy egy felelősségvállalási szabályt dolgozzunk ki ezen tartalmakra vonatkozóan, és osztja-e az ex ante ellenőrzés által kapcsolatos aggályokat. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi copyright csomag kellő választ ad -e ezek kérdésekre, anélkül, hogy az elkereskedelme kapcsolatos irányelvet át kellene alakítanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kérdést, és most a biztos jelölt asszony a szó. Köszönjük Trüppel asszony ezt a fontos kérdést. nagy érdeklődéssel követtem mindig a parlamenti vitát erről a témáról, mert eh, amikor erről a value gapről beszélünk, akkor azt kell tudni, hogy a bizottság célkitűzése az teljesen egyértelmű. A művészeknek megadni a lehetőséget arra, hogy elkerüljék azt, hogy csak a platformok realizálják a hasznot a munkájukból. Ez eh, számomra ez fontos ugyanis az, az szerzői jog, amit nem tartanak be, annak nincs gazdasági haszna. Tehát fontos a szerzőknek, művészeknek megadni azt a lehetőséget, hogy úgy teremtsenek, hogy megkapják a jogokat a már létező műveik után és az azzal járó díjazást. Ami a javaslatot illeti, látjuk, hogy a javaslat azokra azokra a platformokra vonatkozik, ahol a kritikus tömeget eléri az ilyen jellegű tartalom. Ott a szerzőtől kell kérni a, az engedélyt, és neki van egy beavatkozási joga. Tehát egyfelől a szereplőket rá kell venni arra, hogy felelősséget vállaljanak a tetteikért, eh, és arra is fel kell hívni őket, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a az értékteremtés megmaradjon, ehhez pedig az kell, hogy a szerzők megfelelő díjazást kapjanak a munkájukért. Én ezt a parlamenti vitát fogom követni. A 13-as cikk ebben a szövegben fontos, de számomra a legfontosabb üzenet az az, hogy hagyni kell a szerzőket, hogy szerzői műveket teremtsenek, és felel, meg kell felelnünk azoknak a kívásoknak, amelyekkel szembenézünk. Köszönöm a választ. Tessék, Helga. A következő kérdésem a marakesi szerződésre vonatkozik. Kaptunk egy, meg, egy kielégítő értelmezést. Én szeretnék tudni többet a ratifikálásról, hogy az Európai Unió hogyan fogja ezt megtenni, E, és hogy hogyan lesz a könyvekhez való hozzáférés a fogyatékkal élők számára biztosítva az Európai Unióban, illetve annak határain kívül. E, meg tudja erősíteni, hogy az észtelnökség alatt szeptemberben a marakesi szerződés ratifikálásra kerül. Köszönöm. Biztos asszony, itt azt mondhatom, hogy parlamenti e, képviselőként többször azt mondtuk már, hogy a tanács térfelén pattog a labda, és most is itt tört ez történik, de ez nem azt jelenti, amikor ezt kimondjuk, hogy elfogadjuk a helyzetet olyannak, amilyen, tehát amennyiben megerősítés nyerek én biztosi kinevezésemben, akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy lehetőleg gyorsabban bekövetkezzen a ratifikálás. Már most időt vesztettünk azzal, hogy eldöntsük, hogy az uniónak van-e exkluzív kompetenciája, igen, rendben van, eldőlt, most már lépjünk előre. Thank you very much um, for... Köszönöm szépen ezt a választ. Most pedig a következő hozzászólók. Hallgatjuk meg Marco Zullo 5 perc áll rendelkezésre összesen. Köszönöm a biztos jelöltnek. Itt ülök önnel szemben. Egy ismert témát szeretnék érinteni, amelyre eddig még nem tértünk ki kellőképpen Európában, nevezetesen a digitális óriások megadóztatására térnék ki, ugyanis óriási haszonra tesznek szert, és kibújnak az adó kifizetése alól. Tudjuk, hogy az adózás tagállami hatáskörbe tartozik, a versenyképességért azonban az Unió illetékes, éppen ezért egyenlő feltételeket kell biztosítson a vállalatok számára. A tisztességtelen versennyel szemben fel kell lépnünk, és a fogyasztók védelmét biztosítanunk kell. Az online platformok esetében az év végéig egy javaslatra számítunk, kiindulhatunk-e abból, hogy a hagyományos gazdaság vállalatai az, azonos helyzetbe kerülnek a digitális vállalatokkal, hogy a nagy vállalatok is megfizessék az adóikat ott, ahol valóban a nyerességüket előállítják, hiszen ez az alapelv. Köszönöm szépen, most pedig meghallgatjuk a biztos jelöltasszony válaszát. Merci beaucoup, Monsieur Zulo, pour cette question Köszönöm szépen, rendkívül fontos kérdést kaptam, Zülő úr, nagyon széles körű kérdést is, és ez kapcsolódik a belső politikánkhoz, illetve ezen belül a versenypolitikához, valamint a külső aspektusokhoz is. Először is világos, a platformok és a törvény hatásköre alá tartoznak, tehát tiszteletben kell tartaniuk a törvényeket. Ez érvényes az Európai Unió területén működő platformokra. Ezen kívül tisztában kell látnunk azt is, hogy különböző esetek léteznek. A bizottság Veszteger biztosasszony, illetve a versenyfőigazgatóság segítségével nagyon jól megmutatta, hogy lép, lépni tudunk, gondolok itt a Starbucks ügyre, tehát valóban intézkedéseket foganatosítottak. Másrészt azonban tudnunk kell, hogy milyen nehézségek vannak, hiszen a platformok esetében nagyon nehéz pontosan látni, hogy hol jön létre az érték, hiszen olyan szereplőkről van szó, akik több adatforrással dolgoznak, úgyhogy figyelemmel fogom követni ezek tevékenységét, és remélem, hogy így világosabban látjuk majd a helyzetet. Ezen kívül van még egy másik téma, ez pedig az egyenlő játéktér biztosítása. Ez is rendkívül fontos. Fontos, hogy összehasonlítható játékszabályok érvényesüljenek az összehasonlítható szolgáltatásokra vonatkozóan. Hogy ezt jogalkotási formában tesszük-e meg, mindig két eszköz áll rendelkezésünkre, a konzultáció és a hatástanulmány. Ez szerintem rendkívül fontos, fontos a hat, hatástanulmány, hiszen ezáltal tudjuk, eh, tudunk érvényt szerezni a politikánknak. Másrészt azonban figyelembe kell venni azt is, hogy lépnünk kell, önkéntes szerepben, önkéntesként is. Szerintem itt egyensúlyt kell kialakítani. Nem minden óriás gonosz, látnunk kell az európai oldalról azt, hogy hogyan tudunk megfelelő szabályozást biztosítani, amely egyrészt eh, érvényben tartja az értékeinket, másrészt azonban az előrejutást biztosítja. Kolik Zulu. Köszönöm. Zulu kolléga kap most még egy lehetőséget. Köszönöm. Azt hiszem, hogy eh, a nyeresség jobb elosztása a startup vállalkozások számára a digitális területen egy nagy ösztönző lehet. Most az Egyesült Államokhoz képest nagyon le vagyunk maradva, ugyanis csak az online vállalkozások 4%-a európai, míg a 70-es években a légi közlekedésben ugye ott volt az Airbus projekt, és gyakorlatilag a nagy amerikai óriásokkal versenybe tudtunk szállni. Az Európai Bizottságnál vannak-e más projektek a digitális területen? Azt hiszem, hogy ez is egy ösztönző erő lehetne az Európai Unióban. Köszönöm, Köszönöm most pedig a biztos előtt asszony a szó. Köszönöm szépen. Zuló úr, igen, egyetértek az ön elemzésén. Valóban eh, a digitális környezetben Európa gyengélkedik. Első ízben látjuk azt, hogy a, technológiai, a világ technológiai forradalmának Európa nem áll a középpontjában. Ebből azonban erőt kell merítenünk. Föl kell tenni a kérdést, hogy mit akarunk elérni, mit akarunk tenni és megismételem, hogy egy olyan szabályozási háttért kell biztosítani, ami az innovációt és a, a kreativitást ö, mozdítja elő. Számunkra, ami nagyon fontos, az az, hogy a legfontosabb ágazatokba ruházunk be a kutatás területén, amely lehetővé teszi, hogy valóban érvényesítsük az európai értékeket. Például az ipari platformokra gondolok, a beruházásokra, amely a teljesítményt emeli. Ebbe az irányba haladunk most, és ez üdvözlendő, konkrét megoldásokat kell javasolni, illetve adni az állampolgárok számára, például a repülőgépek biztonságát illetően, vagy a betegségek kezelését illetően. Ebbe az irányba kell tehát elindulnunk, minden startupot, minden ágazatot ebbe az irányba kell vinni, és így kell megvédenünk a digitális piacunkat. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk az első fordulót a kérdések felelek első fordulóját, és mielőtt áttérnénk a második fordulóra, a meghallgatás második fordulójára szeretném átadni az a felelősséget, a hatáskört most kollégámnak, Petra Kamerévert képviselőnek, aki a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. Most öné a felelősség, és ezen kívül még a szót is átadom önnek. Köszönöm szépen, Buzek úr. Biztosíthatom önt, hogy én is szigorúan fogok bánni az idővel, ahogyan azt ön is tette, és most Szabine Ferhájennek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, biztos jelölt az idén a bizottság és a parlament az európai kultúra és a sokszínűség előmozdításáért fáradozik. A szerzők és a fogyasztók érdekeit is szeretnénk előmozdítani a kulturális ágazatban. Az IPR védelme, valamint a művekhez való szélesebb körű hozzáférés, az internet felhasználása, a digitális gazdaság alapfeltétel, ugyanakkor egyre inkább szerzői jog, egyre több szerzői jog által védett tartalom hozzáférhető az interneten a szerző kompenzáció nélkül. Terveze további lépéseket a value gap mellett, és hogyan kíván európai szinten fellépni. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most a biztos előtt asszony a szó. Merci beaucoup. Köszönöm Ferhelyen asszonynak a kérdését hadd mondjam el, hogy mennyire fontos nekem ez a kulturális sokszínűség, amely gazdagít bennünket itt Európában fontos az, hogy az audiovizuális szolgáltatások, a kultúra fennmaradjon Európában, és az is fontos, hogy a védett munkák, amelyeket a szerzőjogok védenek, azok megjelenhessenek az új technológián is, de úgy, hogy fennmaradjanak azok az elvek, amelyek eddig is voltak Európában érvényben. Egy közös eh, látásmódot kell kialakítani ebben a kérdésben. Ott van a value gap problémája és az azzal kapcsolatos eh, javaslat. Fontos, hogy az alkotókkal együtt működve megvédjük az ő jogaikat. A az európai munkák előmozdítása is az európai szellemi tőke része, e, és ez jogalkotáson keresztül is zajlik. Tudom, hogy vannak eltérő álláspontok a parlament és más intézmények között számomra. Itt arról van szó, hogy egy elvet védünk. Azért, hogy az alkotók láthatósága meglegyen, miközben a műveik elérhetők legyenek. Ez, ennek van egy pénzügyi eleme is. E, ezzel is akarok foglalkozni. Az, ugyanis ez szükséges ahhoz, hogy az alkotók a jövőben is e, alkothassanak ami pedig a kalózkodás elleni fellépést illeti, illetve az illegális tartalmak elleni fellépést, eh, hogy beavatkozhasson egy alkotó akkor, amikor látja, hogy a műve a meghatalmazás felhatalmazása nélkül valahol van. Igen, ebben az irányban is el kell kezdenünk dolgozni és megoldásokat találni. Köszönöm, Ferhány asszony, további kérdést is szeretne feltenni? Szeretnék még arra a kérdésre kitérni, hogy eh, ebben az összefüggésben a platformok milyen szerepet játszhatnak. Jelenleg úgy is mondhatnám, hogy nagyon sokrétűek a szabályozások, ezek azonban nem feltétlenül biztosítanak jogi biztonságot a platformok számára, amelyek különböző szolgáltatásokat nyújtanak. Ezért a kérdés, amit szeretnék feltenni, az az, hogy terveznek-e még pluszban valamit a platformokkal kapcsolatosan, hiszen itt van egy jogi káosz, amelynek gyakran az az eredménye, hogy kibújhatnak a felelősség alól a különböző platformok. Tehát hogyan kívánják ezt felszámolni, a platformokra vonatkozóan hogyan lehetne a szabályozásokat összhangba hozni, és így a jobb biztonságot szavatolni. Köszönöm szépen. Gabriel asszony, a szó. J'entends bien vos deux préoccupations pour le rôle des plateformes. Én eh, megértem az aggodalmát a platformokkal kapcsolatban. Igen, ezt a szerepet eh, jobban definiálni kell, de nem szabad túlszabályozni. Ezt már mondtam az előbb is. Eh, ebben az esetben ott vannak a, köte- a korlátozott felelősségek. Az elkereskedelmi irányelvben található a megoldás. Fontos, hogy ezek a platformok tudják azt adni, amire eh, hivatottak, akkor, amikor viszont visszaélés történik, akkor a cselekvési, cselekedjenek. A platformokkal fenntartott eh, párbeszédünk eh, során szerintem további önkéntes intézkedésekre is szükség van. Az önkéntes intézkedések egy párbeszédből fakadhatnak, innovációs eszközök innovációs eszközökre van, innovatív eszközökre van szükség. Köszönöm szépen, Szilvia Koszta következik. Olaszul fogok beszélni. Köszönöm szépen elnök asszony. Gratulálok a biztos jelölt asszonynak is. Az ön portfóliójához tartozik a digitális gazdaság és társadalom. Eddig a digitális társadalom pedagógiailag kevésbé volt kifejlesztve, tehát óriási még a digitális szakadék, ezért sokat kell dolgoznunk még a eh, digitális eh, analfabét antisztematizmus ellen az iskolákkal, a felsőoktatási intézményekkel. Ugyanakkor egy biztonságos hálózatot kell a kiskorúak számára elkészítenünk, és az eh, emberi méltóság sértésével szemben is fel kell lépnünk. Kosta, azt, hogy köszönöm, Gábriel asszony a szó. Köszönöm szépen, Kosta, asszony, ezt a kérdést, hiszen így rögtön egy olyan kérdésre térhetek rá, amely nagyon fontos számomra. Ahogyan elmondtam, a digitális transformáció Először is az állampolgárok előnyeit kell, hogy hozza. Az elemzések szerint bizonyos területen eltűnnek munkahelyek, azonban más területen ezek átalakulnak. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy milyen régióból tűnnek el a, az, a munkahelyek, és hol jelennek meg, hanem segítsünk az állampolgároknak ebben a digitális átállásban, tanítsuk őket a digitális kompetenciára. És itt nem csak a fiatakról van szó, hanem a felnőttekről, a, a kiszolgáltatottabbakról, illetve a fogyatékkal élőkről is. Ezért teljes szívvel támogatom a digitális lehetőség digitális lehetőséget, a Digital Opportunity Internship programot, ami egy lehetőséget ad nagyon sok ember számára, hogy a digitális területen tapasztalatokra tegyen szert. Rendkívül fontos, hogy a fiatalokat ösztönözzük, megfelelően Európai Uniós finanszírozással hangsúlyozzuk az Európai Uniós értékeket, és olyan tapasztalatokhoz juttassuk őket hozzá, amelyekből mindannyian profitálunk. Fontos tehát, a digitális területen együttműködnünk, közösen fellépni, a nemzeti koalíciót kialakítani, ezen koalíció segítségével lehet a jó gyakorlatot azonosítani, illetve összefogni a szereplőket, különösen a digitális piacból, és így munkahelyeket létrehozni a fiatalok számára, ehhez azonban megfelelő kompetenciával kell őket felruházni. Siamo interessati, è stato da molti colleghi, a tutelare e promuovere i contenuti. Érdekel bennünk érdekel bennünket az is, hogy hogyan kell a, az előmozdítani az alkotásokat. Természetesen a szerzőjogok is fontosak, illetve az egyenlő esélyek. Nagyon jó a párbeszéd a különböző platformokkal, ugyanakkor jogszabályokra is szükség van, mert kötelezőbb jellegű e, döntésekre van szükség a médiaprogram, és e, az ön e, tárcájához tartozik vagy kell, hogy tartozzon a jobb választás érdekében, hogyan támogatja ezeket a programokat és a megfelelő finanszírozását ezeknek a programoknak. lehet hozzáférhetőbbé tenni? Köszönöm szépen. Biztos jelölt asszony. Igen, Gondoltam erre a kérdésre, amikor írásban választottam. Itt a Creative Europe és a média programra hívnám fel a figyelmet. Ezek szimbolikus programok. Akkor is, hogyha viszonylag kicsi a költségvetésük, akkor is láthatóvá tesznek bennünket. A Média program erre erre épít, a kulturális diverzitásra, illetve a kulturális ágazat megerősítésére. A garancia mechanizmus 2017-20 időszakára vonatkozik, és ez mintegy 1 millió munkahelyet jelent, illetve ehhez aktív hozzájárulást jelent. A beruházási alap, illetve az új FC segítségével nagyobb mértékű stratégiai, stratégiai beruházásokra van szükség ezen a területen. Köszönöm szépen, Ashley Fox következik. Thank you, President. And Mrs. Gabriel, congratulations on your... Köszönöm, Gabriel úr, Gabriel asszony, gratulálok a jelöléséhez. El tudja mondani ennek a bizottságnak, hogy mi a véleménye Distributive Ledger Technologies-ról? Milyennek a, milyen fogyasztói előnyöket lát, és mi a véleménye arról, hogy ezt szabályozni kell. Eine kurze Frage, Frau Gab. Rövid kérdés, meghallgatjuk a választ. Merci, Monsieur Fox, pour cette question. Köszönöm a kérdést. Ez egy olyan jogalkotási anyag, amit Dombrovskis elnök, alelnökkel és Jurova alelnökkel együtt fogok vinni, egyfelől ennek a technológiának a fejlődését lelkesedéssel figyeljük, ne, amely előrelépéseket fog például az egészségügy területén biztosítani. Ugyanakkor legyünk őszinték is, mert ez egy olyan terület, amely még most van kifejlődőben. Akarjuk-e a technológiát szabályozni, nem a technológiai semlegesség az egyik elvünk, ugyanakkor figyelemmel kísérjük a fejleményeket, és én nagyon is odafigyelek erre. Az Európai Parlamentben májusban volt az első konferencia erről a témáról, és ez is a, az érdeklődésünket jelzi. Oda kell tehát figyelni a technológiára, egyrészt azonosítani kell azokat a szabályokat, amelyek már most hatályosak eh, erre a technológiára is, például a eh, személyiségi adatokkal kapcsolatos jogszabályt, eh, és figyelni kell a fejlődését ennek a technológiának, mert előfordulhatnak nagyon negatív hatások, tehát megfelelő irányítási struktúrára van szükség, oda kell figyelni, azonban, hogy ne legyen ebből bitcoin. Tehát számomra most még nem érkezett el az ideje annak, hogy szabályozzunk. Egyelőre meg kell támogatni a pozitív hatásokat, amelyek mindenki számára előnyösek lehetnek. Köszönöm szépen. Fox úr, van egy további kérdése? Mrs. Gabriel, you said in your reply... Köszönöm, Gábriel hogy azt mondta a válaszában, hogy én szabályozást szeretnék. Biztosíthatom, hogy ezt nem, én nem szeretnék ilyet. Gyakran a parlamentben az új technológiát fenyegetésnek tekintjük. Ön kritikusan nyilatkozott az Uberről és más technológiákról, jelező szándékát, hogy szabályozni kellene ezeket. Politikusként gyakran eh, visszalépünk ettől a kísértéstől, ekkor érezhetik a fogyasztók eh, ezen technológiák valódi értékét. A Fintech Task Force egy eh, wait and see technológiáról beszélt. A DLT esetében ugyanerre számíthatunk, nehogy a politikusok tönkre tegyünk valamit, ami egy komoly előnyt jelentene a az állampolgárok számára. Köszönöm szépen a választ, meghallgatjuk a biztos jelölt asszonytól. Nos, én nem látom fenyegetésnek az új technológiát, ugyanakkor emlékeztetnék arra, amit az elején mondtam, oda kell figyelnünk az elveinkre, az értékeinkre, az adatvédelemre, a biztonságra. Ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet elfelejteni. Tehát, amit én gondolok, az az, hogy tartsuk meg a lelkesedést és az optimizmust, amelyel az új technológiák felé fordulunk, de elemezni is kell ezeket az új technológiákat, és odafigyelni, hogy ne legyenek kirekesztve emberek E, ezt akartam mondani már az elejétől kezdve. Köszönöm, Dita Sarancova teszi fel a következő kérdést. Köszönöm, elnök asszony, biztos jelölt asszony. Először is szeretnék gratulálni önnek a jelöléséhez, másfelől pedig leszögezte, hogy tisztában van azzal, hogy a digitális egységes piac milyen fontos az EU gazdasága, a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. Azt is állította, hogy az adatok áramlása szabad kell legyen Európában. Valóban a digitális egységes piac növekedésének középpontjában az adatok állnak, az adatoknak köszönhetően működik ez a piac. Tehát biztosan egyetért velem abban a tekintetben, hogy az adatok áramlásának szabadsága az ötödik szabadságá kell váljon az Európai Unióban. A kérdésem azonban az, hogy ön az adatok helymeghatározásával kapcsolatban egyetérte Anszép biztos úrral abban a tekintetben, hogy itt egy jogalkotási kezdeményezésre van szükség. Frau Köszönöm, Gabriel, asszony, a szó. Köszönöm szépen, Saranzova asszony. Igen, beszéltünk erről a témáról, és ismervén a hátteret, igen, igen, ellenőrzzük az adatok lokalizációját, hiszen azt látjuk, hogy óriási a potenciál a szabad mozgásban. Igen, az adatok szabad mozgása valóban lehet, hogy az ötödik szabadságjog kellene, hogy legyen. Ahhoz, hogy ezt a potenciált kiaknázzuk, látnunk kell, hogy melyek a legfontosabb akadályok. Látnunk kell, hogy vannak ilyenek, de igen, megerősítem a kötelezettségvállásomat, ősztől kezdve valóban definiálni kell az adatok lokalizálását, illetve előre kell mozdítani az adatok szabad áramlását. Ott van a hordozhatósági joga, illetve a hozzáférés joga. Ezek nagyon fontosak. Gondolok itt a szabályozási intézkedésekre, például az adóügyi ellenőrzésre. Ez rendkívül fontos, hiszen ha megnézzük az adatok lokalizálását, az állampolgárok, illetve a vállalatok esetében ők ezt a biztonsággal azonosítják. A nem, az adatok lokalizálása nem egyezik meg a biztonsággal. A lokalizáció akadályokat támaszt ott is, ahol nincsenek fizikai akadályok. Tehát egy nagyon fontos feladat áll előttünk. Az adatok lokalizálásával mindig a jéghegy képe jelenik meg. A csúcsot látjuk, de óriási a hegy a víz alatt. Már a bizottság 50 ilyen gyakorlatot azonosított, ahol a tagállamok korlátozásokat vezettek be. Ez a jéghegy csúcsa, de ott az a középső rész, ahol a vállalkozások félnek a kockázatoktól, és ezért úgy gondolják, hogy lokalizálniuk kell az adatokat, és aztán ott van egy órai, óriási, láthatatlan rész, amely a bizalommal van összefüggésben. Köszönöm szépen, Sarancovasszony. Köszönöm ezt a biztató választ de tudná egy kicsit konkrétabban fogalmazni az a kapcsolatban, hogy mit kell még elfogadnunk európai szinten, milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy az adatgazdaság növekedhessen Európában. Vielen Dank. Frau Gabriel, bitte. Köszönöm szépen. Gabriel asszony kapja meg a szót. Ahogyan már elmondtam, a 2015-ös adatok jelentősek, mintegy 640-et várunk majd 2020-ig. Nagyon fontos tehát az, hogy felgyorsítsuk a lépéseinket, és itt a legfontosabb az, hogy megbirkózzunk ezzel az adatlokalizációval, hiszen ez elvesztette értelmét, ez nem lesz könnyű feladat, óriási munkát kell végeznünk a vállalkozásokkal, illetve a tagállamokkal közösen. Saranzova asszony, szeretném Önt megnyug, megnyugtatni, hogy a hatástanulmány folyamatban van, most készülnek az első elemzések. Ennél többet most nem mondhatok, de két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt egy másfél évvel ezelőtti állapothoz képest most már minden tagállam részt vesz ebben a folyamatban, és nagyon fontos a KKV-k helyzete. Most értékeljük ennek az egész rendszernek a hatását, illetve megnézzük, hogy milyen konkrét lépéseket kell foganatosítanunk. Köszönöm szépen. Martina Michels következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Gabriel asszony. Eddig az Európai Bizottság a digitális társadalom alapjait, mint a szerzői jog vagy a hálózat semlegesség, ezeket inkább a digitális piac szemszögéből nézi. Én ezt nem tartom egy holisztikus megközelítésnek, mert ez azt jelenti, hogy olyan fontos területek, mint az oktatás, az összekapcsolt hálózatban megjelenő oktatás nem jelenik meg a hetes pontban. Azt mondta, hogy egy modern szerzői jog számára fontos, de olyan kulturális intézmények, mint a múzeumok, az archívumok vagy a könyvtárak ezekről hallgat. A bizottsági javaslatok alapján azonban ezen intézmények digitális adatokat tárolhatnak, de csak a tárolás céljából. Ezt a restriktív megközelítést egy modern világban a globális kulturális csere időszakában kielégítőnek tartja? Köszönöm szépen. Biztos előtt mondja, a szó. Merci beaucoup, madame. Köszönöm ezt a kérdést. Megint csak egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk. Valóban változott a, változtak a platformok, a média, a kulturális szolgáltatások, meg kell találni az egyensúlyt, hogy minden érdekelt részt vehessen ebben az átalakulásban, ebben a digitális átalakulásban. Ön egy olyan kérdést vetett föl, amelyre szerintem több időt kell majd szentelnünk együtt, nekem és a parlamentnek, az intézményeket bevonva, az érdekelteket bevonva, meg kell hallgatni ezt a sok érdekelt felet. Erre kötelezettséget vállalok, ezt meg tudom erősíteni. Azok, akik még mondani akarnak valamit, ki tudják fejezni magukat, mert ahogy ön is mondta, vannak még olyan aspektusai ennek a kérdésnek, amelyet nem vizsgáltunk meg eléget, vannak olyanok, amelyek esetleg mögöttes célok vannak. Ez megint egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban elmondhatom, hogy működjünk együtt jobban, és vizsgáljuk meg, hogy mit kell még tennünk, de ahogy az elejétől is mondtam, az elv az változatlan, nekünk támogatnunk kell az alkotókat az innovációban, az alkotásban és abban, hogy tisztességes díjazásban részesüljenek, e, miközben engedélyezni kell a kutatás szabadságát a e, könyvtárakban, hozzáférhetővé kell tenni a kulturális örökséget e, azok számára, akik hozzá akarnak férni. Nagyon őszintén akarok fogalmazni ezzel kapcsolatban, tehát egyszerűen több munkára van még szükség, és meg kell hallgatni az összes eh, véleményt, eh, ahogy az elmúlt két hétben is törekedtem erre. Köszönöm szépen. Mihály asszony, volna egy további kérdése? az együttműködésre én is számítok, és örülök is neki. Több alkalommal említette, hogy a nyilvánosság, a közvélemény szerepét erősíteni kellene a kulturális kontextusban. Az, a Euronews helyzete nehéz, ugye a BBC átvétele, a BBC által átvétel miatt, és a munka körülmények miatt, egyfelől, másfelől pedig aggasztó a programok sok színűségével kapcsolatos helyzet is. Kíván-e ezzel szemben tenni valamit? Köszönöm, Gabriel asszony. Köszönöm, Mikkelz asszony, hogy felvette ezt az érzékeny, ugyanakkor fontos kérdést, mert eh, tudjuk, hogy az Euronews-nak van egy küldetése. Az Euronews az egy közszolgálati eh, műsorszolgáltatás, eh, minőségi információkat akarunk adni, 38%-a érzi magát úgy az európaiaknak, hogy jól tájékozott. Nekünk euronews van most egy megállapodásunk, 2017. februárjából az elkövetkezendő négy évre fontos, hogy azonosítottunk, azonosítunk hat célkitűzést, amelyeket, olyan feltételek, amelyeket az Euronewsnak teljesítenie kell. Egyébként a bizottság bármikor beavatkozhat, ha problémát lát, tehát a többnyelvűség, az újságírók szabadságának tiszteletben tartása, hogy ne legyen elbocsátás, stb. Voltak feszült pillanatok, és a közérdek megvédése az elnök félbeszakította a biztos jelöltet. Csak annyit akarok még mondani, hogy a megerősítésem esetén az egyik első dolgom az az lesz, hogy az Euronews igazgatóságával beszélek, mert velük és önökkel együtt akarjuk ezt a közérdekű küldetést teljesíteni. Köszönöm szépen. Tudom, hogy nem könnyű egy percben sűríteni a válaszokat, de sajnos szigorú kell legyek. Elnézést kérek. Júlia Réve következik. Köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt. Tisztában vagyok azzal, hogy a ciklusnak, ciklusban elég későn járunk már, és szeretnék ugyanakkor tudni, hogy hol állunk most, és hogyan vélekedik olyan fontos kérdésekről, amikor az alapvető jogok és a nyilvánosság igényei összeütköznek. A jogi hozzáférést például ugye már érintette kollégám, és Trüppel kollega azt kérdezte, hogy a szerző joga kapcsolatos javaslat 13-as cikke az önvéleménye szerint az e-commerce-el összhangban van-e. Természetesen mindenki egyetért azzal, hogy az alkotókat meg kell fizetni, de ez indokolja-e azt, hogy mindent monitorizáljunk, amit az állampolgárok tesznek az interneten. Az e-commerce alap irányelvet vétők az állampolgárok szempontjából, de ez csak akkor, valós, csak akkor lesz hatékony, hogyha végrehajtjuk és a Notice and Takedown témájában kíván elépéseket tenni, hogy biztosíthassuk azt, hogy egységesen alkalmazzák a tagállamokban az elkereskedelemmel kapcsolatos irányelvet. Köszönöm szépen, Gabriel asszony a szó. Köszönöm, Reda asszony, ezt a kérdést teljes mértékben tudatában vagyok, hogy lesznek olyan kérdések, ahol nem fogunk egyet tért vagy, vagy nem, nem megfelelő a top-down eljárás. Van olyan terület, ahol alulról kell kezdeményezni, alulról kell érkeznie az intézkedéseknek. Ugye két éven maradt, ezt végig akarom dolgozni, a véleményemet nyilván befolyásolni fogja a, szakértői véle, a szakértők véleménye, az önök véleménye, nem tehetek más, kompromisszumokat kell találni, e, és ezt kell bebizonyítanom, hogy erre képes vagyok. Ami az elkereskedelmi irányelvet illeti, tudatában vagyok annak, hogy ez az irányelv mennyire a központi eleme a digitális egységes piacnak, ez a jogi keret bizonyos szempontból, mert itt valósul meg a piacon belül a szabad áramlása a javaknak. Az, hogy hozzá kell -e nyúlni az irányelvhez, erre már válaszoltam. Ugye három értékelés volt 2010-ben, 2012 ben 2015 ben A bizottság úgy döntött, hogy megfelelő még az irányelv alkalmasa az alkalmazásra, Ehm, és a, a tanács is támogatta ezt ma. Új valóságok eh, jelennek meg, és meg kell vizsgálni, hogy továbbra is koherense az irányelv. Ehm, lehet példákat eh, mondani, a, a limited responsibility például, eh, illetve az illegális tartalom eltávolítása. Ezek azok a témák, amik fontosak számomra hogy európai szinten tudjuk folytatni ezt a munkát. E, tudom, hogy mire képesek a tagállamok, tudom, hogy mik az értékeink, nem akarjunk általános megfigyelést, egyébként az irányelv is egyértelműen fogalmaz, és meg kell vizsgálni azonban, hogy mi történik az intézményeknél és a tagállamoknál. Én egyébként a saját hatáskörömön belül tudok csak majd fellépni, és fel is lépek, akkor, amikor látom, hogyha a bizottságnak adott hatásköröket nem tartják tiszteletben, vagy a szabályokat megsértik. Gábriel, azt mondja, sajnálom, de lejárt az idő. Réda asszonynak van egy további kérdése? Még mindig kíváncsi vagyok arra, hogy eh, lesz a Notice and Takedown témájában jogalkotás, eh, és egy második eh, témára is ki kell térjek, mert több mint egy bizottságot képviselek most, a kiberbiztonság. Az írott válaszában említette az IoT biztonsági címkét, támogatta azonban olyan javaslatokat, amelyek által az IT biztonságot a dolgok internete körében javíthatunk. És a gyártók felelősségével mit tesznek, amikor az internet, a dolgok internet területének nem járnak el megfelelően. Köszönöm szépen, Gabriel asszony, parancsoljon. Köszönöm ezt a nehéz kérdést, Reda asszony, mert szeptemberben lesz a felülvizsgálat. Erre majd később vissza tudunk térni részletekben is, például a címkézés vonatkozásában. Ugyanakkor ön itt felvetette a gyártók felelősségét a hibás termékért, például egy online autó esetében, eh, hálózatra kötött autó esetében. Itt is kell, hogy eh, ezt megbeszéljük, mert eh, hogyha átmegy a határon, akkor ki lesz a felelős? Az, aki vezeti a rendszert, vagy az adatok, hogyan, aki az adatáramlásért felelős, erről beszélni kell. Tehát, amit javasolni fogok, mint felülvizsgálatot, abban beszélünk erről a tanúsítványozásról, illetve a címkézésről. Én azt fogom javasolni, hogy a nemzeti e, központok szerepét erősítsük meg e, akkor, amikor valami baj bekövetkezik. Ami pedig a gyártó felelősséget, ez a, a termék felelősséget illeti, ott beszéljünk minden érdekelt féllel, és ne ne, ne, ne olyan tal megoldást találjunk, ami nem, meg, nem fog megfelelőnek bizonyulni. Köszönöm szépen, és most visszatérünk Márko Cullóhoz. Köszönöm, biztos jelölt asszony. Hamarosan kezdődik a trialógus a digitális egységes piaccal kapcsolatban. Itt a geoblocking rendeletről van szó. Tartalmilag ön illetékes az audiovizuális tartalmakkal kapcsolatos geoblocking témájában egy jogtulajdonos, egy film jogtulajdonosa például a szolgáltatóval fel kell, hogy vegye a kapcsolatot. Ez az áradék ismert a bizottság számára. Eddig azonban esetenként járt el a bizottság, tehát gyakorlatilag nem volt semmilyen hatása ennek az áradéknak. Anélkül, hogy ezt holisztikusan közelítsük meg, a helyzet nem fog változni. Az audiovizuális tartalmakkal kapcsolatos geoblocking nem fog változni, hiszen a jog tulajdonos fontosnak tartja ezt ahhoz, hogy az üzleti modelljét előbbre vigye. Fontos azonban tudnunk, hogy a bizottság egyáltalán ezzel az áradékkal kapcsolatban mikor kíván döntést hozni. Köszönöm. És most Gabriel asszony a szó. Köszönöm szépen, Zulo úr. Két részre fogom osztani az elhangzott kérdést. Egyrészt beszél a geoblockingról, Nos, meg kell néznünk, hogy ennek a szabályozásnak a célja. A fogyasztóvédelem egy konkrét esetben a termékek passzív értékesítésére gondolok. Nagyon fontos, hogy egyértelműen fogalmazunk. A bizottság kimondta azonnal, amint fölmerül annak a kockázata, hogy hogy valamilyen csalás esete merül fel, az addigi szerződések értelmüket veszték. Ami az audiovizuális szektort illeti, nem ugyanarról a területről van szó, tehát ezt külön kell választani. Minden egyes alkalommal, egyes esetben tanulmány készült, a DJ Competition elvégezte a munkáját, és nem általános szabályt húztak ezekre az esetekre, hanem esetenként jártak el, esetenként vizsgálták meg a helyzetet. Tehát a passzív értékesítést külön kell választani az audiovizuális ágazattól, illetve az a területi engedélyezéstől, valamint a szerződéskötés szabadságától, és így tovább. valóban minden egyes esetet, amely a figyelem homlok terébe kerül, figyelemmel fogok követni, Vesteger biztosra közösen. Köszönöm szépen. Egy további kérdése van. Szulló úr, parancsoljon. Lehet, hogy egy kicsit közvetlenebbül fogalmaznám meg a kérdést. Azt szeretném tudni, hogy a jövőben ki kell indulnunk abból, illetve kiindulhatunk-e abból, hogy egy jogalkotási javaslat érkezik a bizottság részéről, amely az audiovizuális szolgáltatások területi alapú licenszén túllépne. Köszönöm. Euh, Én is euh, őszintén fogok válaszolni, amennyire lehet. A mostani tudásom ismeretében, illetve a szakértőkkel folytatott beszélgetések értelmében úgy gondolom, hogy a közeljövőben nincs ilyen szabályozás kilátásban. Köszönöm szépen. A következő kérdést János Kormi Mike teszi fel. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy tisztában van-e azzal, hogy Európa Kínához vagy az Egyesült Államokhoz képest mennyire le van maradva, és miért vagyunk ennyire lemaradva? Azért, mert Amerikában az egyenlő hozzáférés senkit sem zavart, magánvállalatoktól az IT rendszereket beszerezték, ezért az IT szolgáltatásokhoz jobban kapcsolódtak. Én most attól tartok, hogy ön azt mondja, hogy a szerzőket, az alkotókat megfelelően kell megfizetni. Ki fogja megállapítani, hogy mi minősül megfelelő javadalmazásnak? Ez az első kérdésem. Ön említette a gyűlöletbeszédet. Ki fogja definiálni, hogy mi mm, a gyűlöletbeszéd és mi nem az? Gyűlöletbeszéd az, hogyha azt mondjuk, hogy a zsidók a bankvilágot megpróbálják uralni, ez gyűlöletbeszéd? Ha azt mondjuk, hogy magas adókat kell kivetnünk a nemzetközi vállalkozásokra, gyűlöletbeszédnek minősül azt állítani, hogy Oroszország megpróbálja megszállni Európát? Ki fogja definiálni, hogy mi a gyűlöletbeszéd és mi nem az? Köszönöm szépen, Gábriel asszony, parancsoljon. Merci beaucoup, Monsieur Corvin Köszönjük. Köszönöm Corvin Mike úr a kérdést. Számomra e, a demokratikus e, értékeken alapuló társadalomban nincs helye a gyűlöletbeszédnek, és eh, én számítok a parlamentre ennek védelmében. Eh, a definíció magába foglalja az etnikai eh, eredetre, a szexualitásra utaló kifejezéseket is, amely sérthet egy személyt. Az, hogy egy gyűlölet beszéd az egész egyszerűen a társadalmunk alapját támadja számomra egyértelmű igen, a szólásszabadságot meg kell tartani, az információhoz jutás szabadságát meg kell tartani, ugyanakkor a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban nagyon őszintén egyértelműen akarok fogalmazni. Számomra ez egy olyan kérdés, amelyben a társadalmi modellünk kérdőjeleződik meg, nekünk kell megvédenünk az elveinket, illetve az értékeinket. És itt akkor most én abba is hagynám, mert azt gondolom, hogy a másik iránti tisztelet fontos. Ha valaki mondani akar valamit, akkor semmiképpen ne gyűlöletbeszéddel tegye, és én erre én ezt nagyon fontosnak tartom. Gondoljunk arra, hogy mi a következménye mindennek a gyerekekre, vagy azokra, akik eh, másra is fordíthatnák az energiájukat. Én tehát mindenkinek a felelősség érzetére appellálok, eh, mert eh, ez egy olyan téma, amivel nem lehet viccelni. Köszönöm szépen. Egy további kérdése van, Korvi Mike úr? Sajnos nem kaptam konkrét választ. Sokkal idősebb vagyok önnél, hölgyem. Én börtönben voltam a kommunista időkben éveken keresztül, többek között azért, mert hamis információt szolgáltattam, ami az akkori lengyel köztársaságra nézve káros, lett, káros volt. És 9000 euró bírságot kaptam, azért mert olyan információt szolgáltattam, amely mindenhol rendelkezésre állt, azért, mert az a kapcsolatban, hogy a nők intelligenciájával mi a helyzet. Én azt szeretném tudni, hogy ki fogja eldönteni azt, hogy mely információ téves, hamis és mely nem. Azt akarjuk állítani, hogy a hamis információ kényes, az Európai Unió érdekét szolgálja. Mindenfajta információ meg kell, mm, jelen kellene, hogy legyen az interneten, hogy az ember döntsön és felelősséget vállaljon azért, amit mondott. Gabriel asszony, a szó. Én büszke védelmezője vagyok a nők és férfiak közti egyenlőségnek, és ahogy ezt mondtam, Itt most eh, nem arról van szó, hogy kifelelős azért, hogy mit lehet és mit nem. Itt az elvekről van szó, az önszabályozás, az együttszabályozás elvéről van szó. Ez a mi, a mi közös felelősségünk. Igen, vannak védendő értékeink, és ezeket az értékeket én eh, a végletekig védelmezni fogom. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Andreas Schwab. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmet arra, eh, biztos jelölt asszony, hogy én nem eh, fogok egy olyan kérdést feltenni, amelyre tapsolni lehetne eddig azt hiszem, hogy kitűnően állt ezt a küzdelmet. Azt hiszem, hogy miután eltett két év, és ugye az elmúlt nyolc évben ismerjük önt a néppárti frakcióból, két év még elég hosszú idő ahhoz, hogy biztosként teljesítsen. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság félidei értékelése felvetett bizonyos kérdéseket, és ön a dossziéjában, és ugye az, az ön elődje elődjétől hat dossziét kapott, tehát az illetékességében azt hiszem, hogy számíthatunk még egy jó néhány dologra. Ezért a felülvizsgálata kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ön biztosként mit kíván tenni, hogy a business eh, to consumer platformokkal eh, platformokat szabályozzuk, főleg ami a tisztességtelen gyakorlatokat illeti, és eh, kidolgozzá majd azt, ami az Európai Bizottság félidei értékelésében a platformokkal kapcsolatban szerepel, illetve az Easy to Require témájában. Köszönöm szépen, biztos jelölt asszonyon ilyen szó. Merci beaucoup, Monsieur Schwab. Oui. Köszönöm szépen, Schwab úr. Igen, a néppárti tapasztalat rendkívül fontos számomra, és elmondhatom, hogy nagyon jó volt az együttműködés a többi frakcióval is. A legfontosabb pedig az, hogy hogyan tudjuk képviselni az állampolgárok érdekeit a különböző politikai területeken. Az által megfogalmazott kérdésre pontosan szeretnék majd válaszolni. Valóban a bizottság a tisztességtelen gyakorlatra vonatkozóan szabályozást fog bevezetni. Nagyon fontos, hogy megvédjük a fogyasztók értékei, érdekeit ezt emellett mindenképpen ki kell állni. Egy konkrét példát is szolgáltatnék erre. Amikor egy szállodát kiválaszt az ember, akkor tudni akarjuk, hogy a kapott ajánlat megfelele a kritériumainknak, vagy csak azért választjuk ezt az ajánlatot, mert ez, ezt szponzorálták a legjobban. Tehát szerintem ilyen irányból kell megközelíteni a kérdést, a fogyasztó, a felhasználó, a vállalkozás, az átláthatóság a legfontosabb, hiszen ez hoz bizalmat, illetve ezáltal hozunk létre olyan körülményeket, amely az innovációt és a kreativitást lendíti mozgásba. Sajnos a kérdésének a második eh, részét nem biztos, hogy pontosan értettem, de az biztos, hogy együtt fogok működni biztos társaimmal annak érdekében, hogy a platformok kreatívak maradjanak, megőrizzük a diverzitást, előtérbe helyezzük a KKV-kat, ugyanakkor, hogyha problémákat azonosítunk, akkor azonnal lépéseket fogunk foganatosítani, és megfelelő választ szolgáltatunk a fogyasztók számára. Köszönöm szépen, Schwab úr. Feltett egy további kérdést. Ez a kérdés kapcsolódik az előzőhöz, hiszen a platformok esetében szeretném tudni, hogy az algoritmusok ellenőrzése is a szabályozás alá tartozik. Nem vagyok biztos abban, hogy ez hogyan nézne ki, de biztos asszony, azt szeretném tudni, hogy az algoritmusok ellenőrzésével kapcsolatban mi a véleménye. Köszönöm szépen, Gabriel asszony, a szó. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, nem az ellenőrzés felől közelíteném meg ezt a kérdést, hanem onnan, hogy meg kell ismernünk jobban, hogy hogyan is működnek az algoritmusok, és köszönöm a parlament segítségét, hiszen van egy kísérleti projekt, amely a következő 16 hónapban finanszírozást is kap. Ennek célja az, hogy megértsük, jobban átlássuk, hogy hogyan működnek az algoritmusok. Ez nem lehet egy láthatatlan, egy láthatatlan kéz, amely negatív eredményeket vagy negatív hatásokat fejt ki. Fontos az átláthatóság, illetve fontos, hogy a hozzáadott érték valóban érvényesülhessen. Köszönöm szépen. A következő kérdést Birgit Szépel teszi fel. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. A sikeres digitális egységes piacnak az alapvető jogokat is biztosítania kell, a szólásszabadságot, az információhoz való szabadságot, a magánélethez való jogot, a kommunikáció védelmét, hogyan szeretné biztosítani ezen jogok érvényesítését a különböző kezdeményezései által, és egyetérte azzal, hogy alapvető fontosságú védeni ezeket a jogokat a vállalkozások nyomásával szemben, amikor új kezdeményezéseket terjesztenek elő a digitális egységes piacra vonatkozóan, és hogyan, milyen, melyek a tervei, és hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az e-privacy rendelet egyaránt biztosít magas szintű védelmet, az személyes adatok védelmét. A lobbik törekvéseivel szemben, akik alá kívánják ásni az adatvédelmi rendelet szintjét, és hogyan kívánok fellépni olyan gyakorlatokkal szemben, amelyek az állampolgárok személyes adatainak védelmével szembe mennek. Köszönöm szépen, Gabriel asszony, parancsoljon öni a szó. Köszönöm ezt a kérdést, ahogy az elején is elmondtam. Ez egy koherencia kérdés számomra. Valóban ott van az adatvédelmi rendelet, amely életbe lép, és amely erős kritériumokat tartalmaz. A koherenciához hozzátartozik az e-privacy rendelet is, amely a kommunikáció bizalmasságát biztosítja. Egy dolog számomra itt fontos, az a beleegyezés. Ahogy ön is mondta, az e-privacy és a GDPR esetében is fontos a beleegyezés definíciója. És itt megvizsgáljuk, hogy mely korábbi definíciók váltak redundánsá, megnézzük a szankciórendszert, illetve megnézzük azt is, hogy milyen hatóságok feladata lesz a felügyeleti munka. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz koherens a rendszer. A GDPR-ban az adatvédelmi hatóságok a felelősek, ők vizsgálják ennek a, ezeknek a jogoknak az érvényesülését, az adatvédelmi jogok érvényesülését. Amennyiben az e-privacy-t nem fogadjuk el, akkor más hatóságnak kell más feladatokat elvégezni. A korrencia vizsgálatot elvégezni. Nekem ez az egyik aggodalmam, hogy nem lesz koherens a rendszer. Ezért is vállalom azt, hogy a parlamenttel együtt azonosít, azonosítsuk mindazt, ami még előttünk van, mint tennivaló. Két különböző álláspontról van szó. Az egyik az túl ambíciózus. azt mondják, hogy nem, nem léphet, nem lép, mások meg azt mondják, hogy nem léphet életbe a jogszabály, de ne veszítsük szem elől a polgárok biztonságát, mert itt alapvetően erről van szó, és ez az egyik legfontosabb prioritásunk. Köszönöm szépen. Zippel, asszony még egy utólagos kérdést feltehet. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Az e-privacy-ra koncentrál, de remélem jól értettem, hogy általánosságban véve minden mindent megtesz ahhoz, hogy a digitális egységes piac minden vetületében védje a privacy kérdéskörét. Volna azonban egy másik kérdésem a Júrival kapcsolatban. Tudja, hogy a kapszat rendelettel kapcsolatban sok a bírálat, nem csak ami a származási ország ervét illeti. Ön hisze ebben az elvben, ahogy ez a javaslatban szerepel, és ha igen, ezt hogyan kívánja összekapcsolni a kritikus hangokkal, hogyan kívánja ezt összhangba hozni velük, hogy előmozdítsa ezt a rendeletet. A Sky Competition, a Sky versenyjogi ügyjel ez összefügge, és az ő véleménye szerint is a geoblocking ezzel az ügyjel majd lehetetlenné válik. Ez valóban nehéz kérdés, akkor a kapszattal kezdjük. Megtartjuk tehát a származási ország elvét, de itt is pontosítani kell. Amit javasolunk, az az, hogy a két, különböző, két nagyon különleges szolgáltatásról van szó. Szóval az egyik az online televízió, a másik pedig a replay. Vannak olyan kifejezések, amik franciául eszembe se jutnak így hirtelen, spontán módon. Tehát nem kérdőjelezzük meg a származási ország elvét mert egyébként elő akarjuk mozdítani a határon átnyúló szolgáltatást, de tudatában vagyunk annak, hogy aggodalmak fogalmazódtak meg, és a raportőrnek nem sikerült létrehozni egy eredményt. De bien És igazolni kell azt, hogy hol vannak a határai a geoblockingnak. A, a származási ország elve az nem korlátozza a hozzáférést területben. Passif, n'oublions pas dans le geoblocking. Geoblocking. Így fogunk tetejére. Principe fondateur soit sauvegardé mais pouvoir avancer. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A következő kérdést Angel Dzsambaszki teszi fel, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gabriel asszony, először is szeretnék gratulálni önnek a jelöléséhez. Az prezentációjában elmondta, hogy fontos a kulturális sok színűség. Én a frakcióm koordinátora vagyok a Kulturális Bizottságban, ezért emeltem ezt ki. A Juri koordinátoraként a következő kérdést szeretném feltenni. Az egészségügyi rendszereket digitalizálnunk kell -e a közszolgáltatásokat, a közrendszereket, és hogyan kívánja a bizottság ezen digitalizációs folyamatot felgyorsítani Európában? Köszönöm szépen. Biztos előtt asszony, öné a szó. Köszönöm szépen Csambevszki úr ezt a kérdést. Valóban egy rendkívül fontos aspektusról van szó a digitális egységes piacon belül, hiszen ez a piac az állampolgárok számára kell, hogy előnyt szolgáltasson, és ez lesz a kihívás a következő hónapokban. Amikor a közegészségügy témája kerül elő, akkor erre mindenki odafigyel, minden állampolgár. Amikor az adatok szabad áramlását emlegetjük, akkor elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy valóban előrelépjünk, és elektronikus formában is hozzáférjünk az egészségügyi szolgáltatásokhoz, gondolok itt például az elektronikus receptekhez. Ez természetesen függ a betegektől, az országoktól, a kórházaktól vagy klinikáktól. Fontos, hogy ne legyenek átfedések, ne legyen kétszeres munka. Ez nagyon fontos, és ezért nagyon örülök annak, hogy az észt elnökség egyik prioritásáról beszélünk. Bizonyára prioritás lesz ez a bolgár elnökség során is. Ezen kívül célunk az, hogy elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsunk Bulgáriában. Ez teljesen megfelel az Európai Uniós céloknak. Ez azt jelenti, hogy konkrét lépéseket kell foganatosítani azzal a célral, hogy előre törhessünk. Tehát, hogyha egy dokumentumot benyújtunk, akkor ez ö, körbe megy a különböző hatóságok között, nem kell kétszer benyújtani. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok időt spórolnak spórolnak. Tehát, hogy mikor a rendszer megfelelő összeköttetést mutat, akkor ezzel időt spórolhatunk. Ez a 12-es cikkelyben van megfogalmazva, amely előírja, hogy az állampolgárok adminisztratív terhét csökkentsük. Az adminisztráció hatékony is lehet, pontos, időt lehet vele megspórolni. Ez lehetőséget biztosít számunkra, arra, hogy valóban az állampolgárok érdekeit tartsuk szem elől. Köszönöm, utánkövető kérdés. Igen, köszönöm szépen ezt az átfogó választ. Van egy kiegészítő kérdésem. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy csökkentse az állampolgárok, illetve cégek adminisztratív terhét határon átnyúló tevékenységek során? Köszönöm szépen a kérdést. Valóban ez a kérdés lehetőséget ad számomra, hogy kiegészítsem az előző válaszaimat. Amikor határon átnyúló szolgáltatásokról beszélünk, akkor arról az Európáról beszélünk, amelyet látni szeretnénk. Összekapcsoltabb, hatékonyabb Európa, ahol a szolgáltatások, az állampolgárok, az országok összekapcsolódnak. Ezért a bizottság erre nagy hangsúlyt fektet. Először is ha egyszer beküldünk egy anyagot, azt ne kelljen még egyszer benyújtani. Ez nagyon fontos, hiszen ez csökkenti az adminisztratív terheket az állampolgárok, illetve a cégek esetében is. Az adminisztráció így teljesen másképpen működne. Egy pár nappal ezelőtt megnyitottuk ezt a portált, ahol a különböző cégek Európai Uniós szinten hozzáférnek a regiszterekhez. Szerintem ez lesz az alapja egy új szakasza annak, hogy a dokumentumokat át lehessen küldeni egyik országból a másikba, anélkül, hogy ez teher az állampolgárokra vagy a cégekre hárulna. Itt azonban nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra, mert hogyha az adminisztráció vagy az egészségügyi szolgáltatásokról beszélünk, akkor is a demokratikus intézményeket, illetve az értékeket kell szem előtt tartani. Köszönöm szépen. A következő kérdést Angelika Mlinár teszi fel. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is engedje meg, hogy gratuláljak a jelöléséhez, biztos előtt asszony. A kérdésem a következő lenne. A bizottság több digitális javaslatot tett a ciklus során. Sok esetben átfedések voltak a javaslatok között, és különböző bizottságok foglalkoztak ezekkel a parlamentben, aminek az eredménye az igazság az, hogy gyakran egymás, gyakran elmondásos volt milyen megközelítést követne az online platformok esetében, hogy elkerülje a jogszabályok közti átfedést. Köszönöm, Köszönöm szépen, Gábriel asszony. Parancsoljon ön a szó. Je ne, me, je ne me prononcerai pas sur la manière interne d'organiser le travail au Parlement. A parlament eh, munkájának belső szervezését nem kommentálom, a bizottság részéről azonban meg kell nézni, hogy egy jobb koordinálással hogyan lehet eredményeket elérni. Amit mi szeretnénk Juncker elnökkel, az az, hogy egy politikai bizottság kezdjen működjön projektbizottságokkal, projektmunkacsoportokkal. Ez az, ehhez az kell, hogy a biztosok több tárca körül mozgósítsák magukat, és a kollégiumot például a platformok ügyében mobilizáltuk. Most az összes többi dialógus struktúrálni kell. Ez valami olyasmi, ami fontos számunkra. Az internetes fórumok, a terrorizmus elleni fellépés, a magatartási kódexek, a hamisítás elleni fellépés, a kiskorúak védelme az interneten, beszéd elleni fellépés, Fontos tehát, hogy jelezni lehessen ezeket a problémákat a platform felé, ez nem harmonizált, különböző formátumban létezik -e ez a lehetőség. Ami hiányzik, az az, hogy egy strukturált párbeszéd legyen annak érdekében, hogy a vezérelveket azonosítsuk, nem lehet mindent jogalkotással elintézni, mert akkor sérülne a sokszínűség közös célkitűzésekre van szükség a fiatalok védelmében, a terrorizmus elleni fellépésben. Tehát ilyen guideline-okra van szükség, hogy azok a platformok, amelyek részt vesznek, önszabályozással oldhassák meg a problémát azokon a területeken, ahol a szabályozói környezet vagy nem szükséges, szabályozás vagy nem szükséges, vagy nem megfelelő. Köszönöm szépen, Minár asszony. Említette a, a párbeszédet, és ebben a kontextusban szeretném megkérdezni, hogy eh, hogyan viszonyul az érintett van a konzultációhoz, főleg amikor arról van szó, hogy megfelelő egyensúlyban vegyük figyelembe az ő véleményüket, és megfelelőképpen tükrözzük ezt a javaslatokban is. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Gabriel asszony következik. Merci beaucoup, ça me permet de faire. Köszönöm, ez most lehetővé teszi, hogy összekössem az előző kérdéssel elmondottakkal a parlamenti eh, képviselőségemre építve. Én eh, az átláthatóságot akarom, illetve azt, hogy találkozunk a nagyokkal, kicsikkel. Nincs olyan, hogy fontos vagy nem fontos szereplő. Így fogunk elérni egy olyan helyzethez, amely a mindenkinek megfelel, és egy döntéshozást eredményez egy közös, közösen azonosított cél irányában a lehető legegyszerűbben, átláthatóban, minden érdekeltel találkozva akarom elérni az eredményt, miközben megtartjuk a semlegességünket és tárgyalasságunkat, tárgyilagosságunkat, és tiszteletben tartjuk a hatásköreinket. Köszönöm szépen. A következő kérdést Axel Foss teszi föl. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt eh, biztos jelölt asszony! Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság mit tesz ahhoz, hogy a kreatív ágazat szerepét erősítse Európában, főleg eh, tekintettel a jelenlegi egyensúly felborulására az értékek eh, és a kreatív termékek szempontjából, és a bizottság mit kíván tenni a hamis hírekkel szemben, beleértve azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő beruházásokat a minőségi újságírás terén. Köszönöm szépen, a biztos jelölt asszonyt hallgatjuk most meg. Merci beaucoup, monsieur, monsieur Vot. Köszönöm szépen, Vosszúr. A minőségi újságírásra ö, fagyok, fogok összpontosítani, illetve a hamis ö, hírekre. Eddig nem tudtunk erről beszélni, de ezt nagyon fontosnak tartom. A minőségi újságírás rendkívül fontos, hiszen a plurális média a demokrácia alapját képezi, lehetővé teszi a demokratikus vitát optimális körülmények között, illetve lehetővé teszi azt, hogy az állampolgárok tájékozottan véleményt formálhassanak. Ezért köszönöm ismét az Európai Parlament munkáját, hiszen egy kísérleti projektet indítottak E, e, Nagyon fontos, hogy továbbra is hangsúlyt helyezünk a közvélemény oktatására, média tájékoztatására minden korosztály számára. Maguk a vállalkozások platformok segítségével eszközöket hoznak létre, illetve ö, minőségi tájékoztatást nyújtanak, és ezáltal valóban megvédhetjük demokratikus értékeinket. Ezért erre óriási hangsúlyt kell fektetnünk. És ez elvezet bennünket a hamis hírekhez. Ez a jelenség nem új, azonban valami változott, ez pedig az információ terjedésének gyorsa, gyorsasága, illetve az, amilyen formában eljut a társadalom különböző tagjaihoz értékformáló ereje van. Nagyon fontos tehát, hogy a különböző jogalkotási szövegeket koordináljuk, gondolok itt az e-commerce-re, illetve az audiovizuális irányelvre, valamint a pedopornográfia elleni harcra, a terrorizmus elleni harcra és az ezzel kapcsolatos jogszabályokra. Az internet a, a kiskorúak védelme, a magatartási kódex, és így tovább. Ezek a kérdések célja az, hogy egy koherens keretet alakítsunk ki. És itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. discussion sur aussi la création et la reconnaissance des droits. Aujourd'hui, c'est tout aussi important. Nagyon fontos tehát a jogok elismerése és életben tartása. Köszönöm szépen, és most Fosz úr, von, további kérdése nincs, remek, elégedett volt a válaszsal. A következő kérdés Nikolász Dánti teszi fel. Köszönöm, elnök asszony, gratulálok a biztos jelölt asszonynak. Úgy gondolom, hogy pozitívan értékelhetjük azt, hogy eljött ide, és ha megerősítést kap, és európai biztos lesz, remélhetőleg ez továbbra is így lesz. Az IMCO tagja vagyok, tehát mi csak vendégek vagyunk itt, és most kevés időnk van ahhoz, hogy nyilatkozunk a különböző témákban. Említette a digitalizációval kapcsolatos kihívásokat, hogy szeretne ezeken túllépni. Tudjuk, hogy a digitalizáció a foglalkoztatás szempontjából milyen esélyeket rejt magában, ugyanakkor tisztában vagyunk a veszélyekkel is. Nagyon sok eh, helytálló dolgot eh, mondott a kérdésekre adott válaszaiban is a mai meghallgatás során. Most pedig azt szeretném megtudni, hogy eh, melyek a konkrét stratégiák, melyek a konkrét intézkedések, milyen módon értékelik azt, hogy a digitalizáció hogy hat a munkaerőpiacra, milyen intézkedéseket és kísérő intézkedéseket tervez a bizottság ebben a nehéz szakaszban, és ami a tartalmak hordozhatóságát illeti, fontosnak tartom, hogy a bizottság ezzel is foglalkozzon. Köszönöm, Gábriel asszony, öné a szó. Köszönöm, Danti úr, hogy újra lehetőséget ad arra, hogy visszatérjek a szívemhez közös, közelálló témához, az átállás erre a digitális világra. Először is a asszonyjal együtt fogok működni szorosan, a szociális pillér javaslat már ebben a hónapban kijött. Ez egy lehetőséget ad, ezt meg kell ragadni. második dolog, számomra ez fontos, hogy a digitális kompetenciák azok ne csak alapkompetenciák legyenek, hanem olyan kompetenciák, amelyek révén megkülönböztethető az ember a géptől. Nyilván lesznek majd olyan munkahelyek, amik elvesznek, mert robotizálják, de soha egy gép sem fog alkotni, illetve nem fog társadalmi kapcsolatokat kiépíteni. Konkrét példákra van szükség, egy olyan kezdeményezés az, hogy azonosítani kell a szociális alap jó gyakorlatait. Ezek a jó gyakorlatok megismételendők az összes tagállamban, és Nekünk európai koordinációra van szükségünk, de szintén fontosnak tartom a digitális lehetőségekről szóló projektet, amely a diákokat célozza meg. Itt is lehet még érdekes eredményeket elérni. És oda kell figyelni a vidéken élő lakosságra, és őket is különbe kell vonni csak úgy, eh, mint a nőket, akik szintén komoly lehetőségeket eh, jelentenek. 5-én lesz egy olyan esemény, ahol egy tanulmányt eh, tesznek közé a vidék digitalizálásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Egy ö, utókérdést még feltehet. Danti úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék érinteni egy további fontos témát. Az említette, hogy a hálózat biztonsága kapcsolatban tervez intézkedéseket, ez persze prioritás kell, hogy élvezzen, hiszen mindannyian láttuk, hogy az utóbbi időben milyen hatást váltottak ki a különböző támadások. Minden bizonyal történtek már lépések, de ez nem eh, volt kielégítő. Mit eh, tervez a továbbiakra nézve? Köszönöm, Gabriel asszony, a szó. Je ne perdrai pas de vue la directive Nice. Nem akarom elveszíteni ezt az irányelvet, a, amely az egyik első eszközünk volt. Eh, együtt, az együttműködést kell erősíteni a tagállamok között, de fontos számomra az is, hogy a stratégia felülvizsgálatával a hangsúlyt az ENISA mandátumának megújítására kell fordítani, tenni, hogy hogyan játszhat ez az ügynökség nagyobb szerepet a tudatosításban, illetve koordinációs központként. Ez benne van a DIZA irányelvben, és nem normális, az, hogy a nemzeti központok nincsenek 24 órán keresztül nyitva a hét minden napján, mindig nyitva kell, hogy legyenek ezek a nemzeti eh, központok. Az együttműködést kell megerősíteni annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok. Nem csak válsághelyzetre gondolok itt. Szeptemberben ezt is megvizsgáljuk majd. Köszönöm szépen. Roberta Metszola teszi fel a következő kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elkerülni a második kérdést, abban a reményben, hogy az első válaszomra részletes választ kapok. Biztos jelölt azt, hogy ami nagyon fontos számomra és a kollégám számára a LIBE bizottságban, az az e-privacy javaslat. Szeretném tudni, hogy részletesen hogyan vélekedik arról, hogy egy ilyen eszköz elfogadása szükséges-e, főleg azok után, hogy hosszadalmas volt az adatvédelmi rendelet elfogadásának folyamata, és hogyan tudja biztosítani ezen eszköz által az adatok védelmét, hiszen egy olyan kontextusban dolgozunk, amiben az adatok szabadon áramlanak. herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Gabriel asszony, kérjük a választ. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Metzola asszony. Számomra az egyik legfontosabb dolog, hogy a digitális gazdaság, illetve a digitális társadalom területén is megvédjem azokat az elveket, amelyeket kiálltam a nyolc éves libetagságom során. Ez pedig a különböző értékek iránti elkötelezettség. Az e-privacy a koherenciát biztosítja, és valóban van egy szabályozás, amely jövőre lép életbe a Karta 8. cikke értelmében, ez a személyes adat védelmére tér ki, illetve a kommunikációs folyamat bizalmasságára. Ma rendkívül fontos az, hogy ezt a bizalmasságot garantálni tudjuk a személyek számára, illetve ezáltal biztonságot nyújtsunk. Ez rendkívül fontos. A központi elem azonban, és ezt már hangsúlyoztam, nem más, mint a beleegyezés definíciója. Ez az a vörös vonal, amely végigvonul ezen a szabályozáson. Minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó minden egyes alkalommal a felhasználónak, illetve az állampolgárnak meg kell adni a jóváhagyását, és ez nagyon fontos, hiszen ez biztosítja a koherenciát, és így a nemzeti hatóságok, amelyek kitérnek, amelyek biztosítják az adatvédelmi rendeletet, így megfelelően átültethetik a gyakorlatba ezt a szabályozást. tudom, hogy van még egy-két olyan elem, amelyről eszmecserét kell folytatnunk, például a cookies, a süti, a, a privacy by default, illetve a privacy, privacy by design. Ezek nagyon fontos kérdések, ezekről valóban eszmét kell cserélnünk. A lényeg a koherencia, hiszen ez, ez az az elv, ami végigvonul ezen az eszközön. Köszönöm. Ja, fél. Köszönöm szépen, Gábriel asszony, a választ. Most pedig elérkeztünk a második forduló végéhez. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket, és természetesen köszönöm Gábriel asszonynak is a válaszokat. Most pedig eh, Gabriel asszonyára szeretném felkérni, hogy eh, egy eh, rövid záró nyilatkozatot tegyen, maximum 5 percben. Gabriel, Sie haben noch mal das. Parancsoljon ismétülni a szó. Благодаря много, госпожо председател. Скъпи колеги! Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Gyorsan halad az idő. Всичко това е водено от една amikor ilyen témákról beszélünk, ahol az összes megjegyzés és vita egy nagy központi téma köré csoportosítható, vagyis hogyan tudjuk a digitális egységes piac potenciáját kihasználni, annak érdekében, hogy a fogyasztók, az emberek eh, hasznot húzhassanak ebből, én eh, megpróbáltam most eh, felvázolni a négy legfontosabb prioritásomat. Eh, a legfontosabb prioritás az az, hogy meg tudjunk felelni Juncker úr elvárásainak, illetve a polgárok jogait érvényre juttassuk. A harmadik prioritás a kompromisszumkeresés, a partnerek meghallgatása annak érdekében, hogy a közös érdekek megfelelően kifejeződhessenek. A tapasztalatom, a munkamódszereim a párbeszéden és az együttműködésen alapulnak. Képes vagyok arra, hogy meghallgassak mindenkit, és most is nagyon figyelmesen hallgattam az összes hozzászólót, ahogy azt már az elején mondtam, elkötelezett vagyok a párbeszéd fenntartása mellett. Azt sem fogom elfelejteni, hogy képviselője voltam ennek a parlamentnek, sőt, be akarom mutatni azt, hogy a gondolatok emel laboratóriumában szerzett tapasztalat felhasználható a gazdaság, a polgárok, az ipar érdekében. Hat emlékeztessen most a közönséget a legfontosabb kérdésekre, amivel eddig is beszéltünk. Mindössze két év van hátra ebből a mandátumból. Oda kell figyelni, hogy az elkövetkezendő két évben végrehajtsuk azokat a jogszabályokat, amelyeket létrehoztunk. A Wi-Fi for Europe kezdeményezésről többet akartam beszélni, mert ez megfogható eredmény, amit a polgárok is láthatnak. Többet akartam beszélni a nők jogairól, a kiberbiztonságról, és az úgynevezett supercomputing technológiákról, amelyek területén Európának a vezető szerepét őriznie kell. Komoly eredményeket értünk el, Jelentős potenciával rendelkezünk, számba kell venni a kihívásokat, az esetleges gyenge pontokat, az eszközöket, amelyek révén foglalkozhatunk ezekkel a kihívásokkal. Kedves kollégák, Nagyon sok kérdést kaptunk a digitális egységes piacról korábban. Ez egy háttérbe szorított téma volt, most öt bizottság vett részt ebben a munkában, ebben a meghallgatáson, ami egy nagy különbség az előző biztosi meghallgatásokhoz képest. Megvannak a politikai eszközeink, megvan a költségvetési eszközünk, az adminisztratív eszközeink, ugyanakkor a gondolatok sokszínűsége is hozzájárul majd ahhoz, hogy a közös érteket azonosítsuk. És én úgy gondolom, hogy mindennek segítségével fogunk tudni eredményeket elérni. Mozgósítanunk kell magunkat, mert Európa nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre, a kiberbiztonságokra, a kiberbiztonságra, a nagy közösségi platformok szerepére, az adatvédelemre. Ezek a fontos prioritások, és ezek a problémák ma mind megvitatásra kerültek. Köszönöm, hogy megmutatták számomra, hogy hogyan fogunk tudni együttműködni és együtt járni, haladni ezen az úton, amit Juncker úr meghatározott egy horizontális megközelítéssel. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a holisztikus megközelítés érvényre jusson, és mindent megteszek annak érdekében, hogy a, dia a párbeszéd és a koordináció lehetővé tegye azt, hogy több ágazatot érintő, több véleményt figyelembe vevő válaszok szülessenek, és most végezetül egy személyes megjegyzéssel fejezném be. Szeretném megköszönni a főigazgatóknak és mindenki másnak a munkáját, akik segítettek nekem felkészülni erre a mai meghallgatásra, és szeretnék bemutatni egy haszkovói komputeres iskolát. Hat éve támogatom ezt az iskolát, és a digitális technológia, a digitális grafika előmozdítását szeretném. Azt szeretném, hogyha ez elterjedne a társadalomban, és itt fontos szerep jut ezeknek a diákoknak és a tanáraiknak, és szeretném, hogyha együtt lehetnénk eh, büszkék ezekre a gyerekekre. Uh, thank you. Thank you very much once again. Köszönöm biztos jelölt asszony a válaszokat, megjegyzéseket. Both speeches at the beginning, at the end. Illetve a két rövid beszédet, amelyet az elején és a végén mondott ennek a meghallgatásnak. Az összes kollégának a kulturális és az ipari bizottságból érkező kollégáknak megköszönöm a jelenlétet, az INKO, a Juri, valamint a LIBE szakbizottságok képviselőinek is megköszönöm a munkát, és azt, hogy könnyűvé tették a megszervezését ennek a találkozónak. Nagyon jól együttműködött a két titkárság, és Petra Kamervet asszonynak is köszönöm a társelnöki feladatokat. Szerintem nagyon pontosan, jó időzítéssel, jó kérdésekkel és valószínűleg jó válaszokkal letudtuk ezt a meghallgatást. Nyilván köszönet illeti a koordinátorokat, és köszönöm még egyszer. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen részemről is. Csak csatlakozni tudok a Buzek társelnök úr által elmondottakhoz. Azt hiszem, hogy önök mindannyian nagyon megkönnyítették számunkra a munkát, azáltal, hogy egyrészt betartották az időt, Úgyhogy ezért is köszönettel tartozunk. Gábriel asszony, önnek is köszönjük, hogy ilyen hosszan vállalta, hogy válaszol a kérdésekre. Az ITRE bizottságnak is köszönjük a bizottság előkészítését, és végül, de nem utolsó sorban köszönöm azoknak, akik munkája nélkül nem lenne lehetséges, vagy sokkal nehezebb lenne itt a munkánk. A tolmácsok munkáját is köszönöm a mai délután során. Tudják, hogy a mostani feladatunk az, hogy értékeljük a mai meghallgatást. Az értékelésre holnap kerül sor. E célból találkoznak az ITRA és a Kulturális Bizottság koordinátorai holnap délután két órakor, és a társ bizottságot arra kérném, hogy az ITRE titkárságához holnap legkésőbb 10 óráig juttassák el az álláspontjukat, a véleményüket. A Kulturális Bizottság koordinátorai, ha még itt vannak, arra kérném őket, hogy egyeztessünk még itt a termen kívül, és annyi maradt hátra, hogy a biztos jelölt asszonynak köszönetet mondjak, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Köszönöm szépen!